még nem érkezett meg mindenki, de időközben elkezdhetjük az ülést. Üdvözlöm az ACER elnökét, Mox urat és Potocsnik urat, igazgató urat jelenlétükért, és azért is, hogy rendszeresen ellátogatnak ide a szakbizottságunkhoz van egy acer kapcsolattartó csoport az ITRE szakbizottság részéről, ennek egyes tagjai jelen is vannak. Ez eszmecserénk folytonosságát és együttműködésünk folytonosságát jelzi. Itt van tehát az igazgató úr jelenléte, és ez egy beszámolóhoz kapcsolódik. Ezt követően vitákra, eszmecserére kerül majd sor. Az igazgató úr tehát bemutatja a 2014-es acer munkaprogramot, amely az elmúlt időt követke, követően az Európai Unió tevékenységei következtében megerősödött, kibővült, új irányelveket fogadtunk ugyanis el. Köszönöm tehát jelenlétüket, és azonnal meg is adom a szót Lord John Mog elnök úrnak. Kérem, ha lehetséges 10 percben tartsa meg a beszámolóját. Az elnök úr, illetve az igazgató úr felszólalása után megnyitjuk a vitát, és ezen délutánra elég gazdag munkaprogramunk van, tehát erre az első napi rendi pontra egy órát szánunk. Öni a szó, elnök úr. Nem változott a program, Potocsnik úr kezdi az igazgató úr. A, a brief introduction. Röviden megpróbálom bevezetni ezt a témát. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm az ITRE szakbizottság tisztelt tagjait, hölgyeim és uraim! Nagyon rövid bevezetőt szeretnék tartani, és utána majd rátérünk a konkrét tárgyra. A munkaprogram meghatározásának az elején járunk, és ezért nagyon nagyra értékeljük ezt a mostani lehetőséget, hogy ez az eszmecserét megtarthassuk most, amíg még a felkészülés időszakában vagyunk. Ma tehát bemutatjuk a munkaprogramunk nagyvonalait, és a végén majd hivatkoznék magára a folyamatra. Az Európai Parlament része lesz ennek a folyamatnak, de különösen nagyra értékeljük ezt a mai lehetőséget. Ambiciózus a munkaprogramunk, ugyanis az ügynökség egyre nagyobb feladatokat kap, kiegészítő hatásköröket. Tehát a hatáskörünk bővülőben van. A munkaprogramnak a végrehajtása attól függ, hogy van-e megfelelő erőforrás a kiegészítő feladatokra vonatkozóan. És erre még majd utalnék, amikor az új feladatokról beszélek. Tehát röviden részemről ennyit akartam elmondani bevezetésként. Most pedig szeretném Mogot megkérni, hogy a konkrét témát vezesse be. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szólnék hozzá most a bevezetésben. A kollégák már jól tudják, hogy az eredeti mandátum a harmadik energiacsomagból származott, amelyhez a parlament nagymértékben hozzájárult szabályozóként. Két új fő jogszabály dominálja a mostani előadásunkat. Az egyik a REMIT, amire külön odafigyelünk, a másik pedig az új infrastruktúra csomag a TEN-E szabályozás. Ez a három fő javaslat a kulcsa a négy témának a 2014-es munkaprogramon belül. Az első téma a 2014-es piacintegrációs célkitűzés, amelyet a bizottság határozott meg, és a bizottság és az Európai Tanács a második téma az energiapiaci integritás és átláthatóság a nagykereskedelemben, a harmadik pedig az infrastruktúrás kihívás, a TEN-E hálózatfejlesztési tervek, a negyedik pedig a jövőre vonatkozó kihívások ide tartoznak az erőforrások és ezeknek hozzájárulása az integrációs kihíváshoz. Mint már elhangzott, továbbra is sokat foglalkozunk azzal, hogy elérjük a 2014-es piacintegrációs célkitűzést. Ennek két része van. Az első a formális rész, magának a keret szabályozási elveknek a kidolgozása, amit az EU-ban fognak használni, és van egy végrehajtási rész, ami a formális részt illeti. 2011-ben a bizottság 8 prioritási területet határozott meg. Örülök, hogy elmondhatom, hogy ebből 7-ben a keret iránymutatás már megszületett, és a nyolcadik idén novemberben fog megszületni. És nagy örömmel mondhatom, hogy ezen területekből négy, tehát a hálózati kódex, ami maga a szabályokat tartalmazza, már a bizottság által elfogadásra ö, került, és további előrelépés várható még idén. Tehát úgy gondoljuk, hogy időben vagyunk, és sikerül a 2014-es célkitűzést elérni, és így megfelelünk az Európai Tanács nemrégi következtetéseinek, amelyben emlékeztetnek minket, hogy ez prioritás, és most sürgősen el kell fogadni a fennmaradó hálózati kódexet. Ezért foglalkozunk a hálózati kódexekkel, mert így ezt az ügynökségnek visszaküldjük a keret iránymutatásokkal, és jövőre fogjuk lezárni a munkát mind a nyolc területen, ami a hálózati kódexeket illeti, és utána az Európai Tanácshoz ajánlásra fogjuk, elfogadásra fogjuk ezeket ajánlani. Tehát jövőre még négy-öt további területet fogunk kidolgozni az idejéhez képest és új területeket is lefedünk, amely a 2014-es határidőben már nincsenek meghatározva, de foglalkozni kell velük is. Maguk a szabályok nem kielégítőek, nem elég önmagában csak a szabályokat meghatározni, hiszen az európai fogyasztók számára érezhető hatásokat kell elérnünk, erre a szabályok önmagában nem elegendőek. Mióta az ügynökséget létrehoztuk, foglalkozunk ezen szabályok végrehajtásának a terjesztésével. És ezzel kapcsolatban komoly előrelépés történt már ezen a területen, mind az elektromos áram, mind pedig a földgáz tekintetében. Igyekszünk még idő előtt bevezetni szabályokat az elektromos áram kapacitás kiosztásában és a földgáz kapacitás kiosztásban, és az elektromos áram mm, egyensúlyozásában is előreléptünk. A határidőn belül az elektromos áram területén megpróbálunk előrelépni, és bízunk abban, hogy Kelet-Európában sikerül majd még idén novemberre a hálózatok összekötetését elérni, és így sikerül majd bővíteni jövőre az egész EU-ra az integrált piacot. Reméljük, hogy a mostani zsákutcából sikerül minél hamarabb kilépnünk. Térjünk át a remitre. Ez egy eléggé új feladat. 2014. december 28-án lépett hatályba a ö, nagyker ö, piacra és integritásra vonatkozik bizonyos kötelezettségek azóta vannak érvényben, ami a piaci szerepel való visszaélést illeti, és kötelezik a piaci résztvevőket a különböző tranzakciókkal kapcsolatban. Két jelentés született a gyanús tevékenységekkel vagy műveletekkel kapcsolatban. Az elmúlt másfél évben a monitorozási keret nélkül dolgoztunk, hiszen pont most foglalkozunk ennek a kialakításával, mind a szabályok, mind a technológia tekintetében, de már most elkezdtük a nemzeti ö, szabályozó hatóságokkal felmérni a, az érdekesebb eseteket. És itt összefoglaljuk azon eseteket, amelyekre felhívták a figyelmünket tavaly és idén az első évben. 11 ilyen esetre hívták fel a figyelmünket, ebből mindössze kettőben lehetett megállapítani szabálysértést. Ez azt gondolom, hogy kiváló eredménynek számítana, hogyha a monitorizási keret már működne. Én nagyon szeretném, hogyha miután az adatjelentéstétel aktívá vált, és valóban tudjuk monitorozni a piacot. Nagyon örülnék annak, hogyha összesen két ilyen szabálysértés ö, lenne egy 15 hónapos időszakban. Azt hiszem, hogy egyelőre ez a jéghegynek csak a csúcsa, és nem tudjuk, hogy mekkora ez a jéghegy, de tudnunk kell erről, hogyha a remitet hatékonyan szeretnénk alkalmazni. Nagyon fontos, hogy az európai fogyasztók és vásárlók bizalmát megnyerjük azzal kapcsolatban, hogy jól működnek a piacok. Ezzel foglalkozunk, és ennek az első lépése természetesen az eszközök kialakítása. A nyilvántartási eszköz idén évvégére lesz kész, és egy kísérleti projektet is elkezdtünk. Ez még egyelőre nem pontosan került meghatározásra, hiszen ilyen jellegű gyakorlatot több nemzeti szinten még soha nem próbáltunk elindítani, úgyhogy ez egyfajta úttörő tevékenység. És ami az adatgyűjtési és piacmonitorozási platformokat illeti, ezzel kapcsolatban tavaly évvégén kezdtük el a, az első szakaszt, és jövőre szeretnénk valóban teljesen működőképesé tenni. Ezzel kapcsolatban pedig a jelentéstétellel kapcsolatban vannak követelmények és sztenderdek, amit be kell tartanunk. Ami a készenléti helyzetet illeti a nemzeti szabályozó hatóságoknál, különösen ami a végrehajtást illeti, de bizonyos szempontból a monitorozást is illeti, itt láthatjuk a bizottság felé kapott anyagokból az eredményt. Láthatják, hogy kom- elég uh, komoly, tehát 7 a 24-ből 7 hatóság nem foglalkozik a monitorozással, és nagyon kevés erőforrásuk van egy ilyen hatóságban, és ez csak az erőforrásokat mutatja. Ennél talán relevánsabb, hogy a hatóságoknak milyen céljaik vannak. Itt azt látjuk, hogy a proaktív válasz 16 nemzeti hatóságnál célkitűzés, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a reaktív válaszadás mennyire jelentős még mindig, hiszen itt csak a beérkező adatokra hagyatkoznak, és itt bizony késedelemben vagyunk a bizottsági határidőkhöz képest. Itt a saját hatóságomra vonatkozó adatokat láthatjuk. Ez már ma valóságnak számít. Egy egy trillió eurós értékre becsülik az európai földgáz és elektromos árampiacokat, ebből a nagy-britanniai piacnak nagyon nagy szerepe van, és ezzel kapcsolatban egy esetben folyik vizsgálat, és itt láthatjuk tehát, hogy mi is a valóság jelenleg. Azt látjuk a hatóságnál, hogy rendkívül fontos a monitorozás szempontjából és a hatóságok figyelem felhívása szempontjából, különösen olyan műveletekkel kapcsolatban, amelyek a siker szempontjából nagyon fontosak. Hogyha nincsen ilyen eszközünk, ez megint csak a tapasztalatokra épül, sokkal nehezebb beazonosítani a szabálysértéseket, képtelenség nagyon sok különböző ö, piac manipulációt, és hogyha már sikerült beazonosítani egy esetet, akkor több időre van szükség, és sokkal nehezebb összerakni a háttérinformációkat a potenciális műveletekre, a haszonélvezőkkel kapcsolatban, stb. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy a betartatása ezen szabályoknak még kevésbé lesz valószínű. Komoly kockázata van annak, hogy így a szabályok betartatása nem lesz megfelelő, vagy nem lesz kielégítő, és ezért a piacba vetett bizalom csökken. Hogyan próbáljuk a remitett hatékony pályára indítani a végrehajtás szempontjából. Az első szakasz az, hogy begyűjtsük az információt, hiszen a piaci résztvevőknek jelentést kell tenni a kereskedelmi tevékenységükről. Itt nem csak kereskedelmi tevékenységről van szó, hanem alapadatokról is, arra vonatkozóan, hogy a fizikai hálózat milyen állapotban van. Különböző monitorozási módszertanokat is kidolgozunk, tehát definiáljuk hogy milyen eseményeket tartunk számottevőnek, amely alapján kideríthető, hogy a piacon valami furcsa dolog történik. A jelenleg kidolgozás alatt álló rendszerben automatikus screeninget szeretnénk végezni. Így lehet, ez az egyedüli módja annak, hogy ezzel a problémával foglalkozzunk, hiszen Számításaink szerint akár fél millió kereskedelmi pontot is kaphatunk naponta, de akár többet is. Tehát nagyon nagy mennyiségű adatról van szó, ami a hatósághoz befolyik, és nekünk lehetővé kell tennünk azt, hogy ha valami bármi furcsának tűnik, akkor azt tudjuk beazonosítani. Már most és a jövőben összesen 4 millió eurót szeretnénk befektetni, tavaly ebből 1 milliót fektettünk be, és azt várjuk, hogy idén 3 millió eurót ruházhatunk be ebbe a programba. Egyelőre nem rendelkezünk ezzel a pénzzel, de az Energia Főigazgatósága Bizottságtól eddig mindig támogatott minket, és azt mondták nekünk, hogy úton van ez a pénz, úgyhogy remélem, hogy a Költségvetési Hatósághoz is elérkezik ez az információ elég hamar erre sürgősen szükség van, hogyha 2014-ben már szeretnénk élőben is használni ezt a rendszert, ez a célunk hiszen ez alapvető része az integrált piac befejezésének, kiépítésének. Az integrált piac nem csak arról szól, hogy a nemzeti piacokat integráljuk, hanem azt is jelenti, hogy a piaci résztvevőknek, a fogyasztóknak és a polgároknak megfelelő bizalmat garantálunk arra vonatkozóan, hogy a piacok megfelelően működnek úgy gondolom, hogy a 4 milliós összeg az persze sok pénz, de ez csak apró része, töredéke annak, hogy egy ilyen hatékony monitorozó rendszer milyen előnyökkel járhat. Minden szabálysértés károkat okozhat a piacnak és a bizalomnak, és utána ez egészen más nagyságrendbeli összegekhez vezethet. Ez egy közös erőfeszítés a hatós, az ügynökség és a nemzeti hatóságok között, hiszen a monitorozás inkább az ügynökségnél van, a vizsgálat és a végrehajtás viszont a nemzeti hatóságoknál. Tehát onnantól, hogy automatikusan működik ez a szűrőrendszer, a screening, akkor kicsit megpróbálunk mélyebbre menni, és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az, ami csak anomália, vagy annak tűnik, és mi az, ami gyanús esemény, és hát ehhez persze emberekre van szükségünk. Jelenleg 15 teljes állást kaptunk a remitre, jövőre további 35-öt kértünk. Ez soknak tűnik, egyetértek, hogy a 15-höz képest valóban ez elég sok, de hogyha fizikai és pénzügyi műveleteket akarunk monitorozni bilaterális kereskedelemben, az elektromos áram, a földgáz és közlekedési szolgáltatások területén 28 tagállamban, akkor ehhez specializált piacelemzőkre van szükség, és csak hogy lássák, hogy miről beszélünk, a FÖRK, ami leginkább hasonlít hozzánk, ugyanezen feladatra tavaly 60 szemét alkalmazott, úgyhogy mi az 50-nel is beérnénk akkor most a remitről térjünk át a következő kihívásra, az infrastruktúra kihívásra. Nemrég lépett hatályba az erre vonatkozó szabályozás. Az ügynökségi és a nemzeti hatóságok komolyan foglalkoznak ezzel. Részünkről azt várják tőlünk, hogy a költséghatás elemzés módszertanát dolgozzuk ki, és különböző ösztönzőket az új projektekre, és a jelentéstételben is vegyünk részt. Megint csak ez egy új feladat, és úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy megfelelően tudjunk működni, további állásra lenne szükség. Összesen 14 további munkahelyre lenne szükség, természetesen azon túlmenően, amit a remitre kértünk. A negyedik téma amiről már beszéltünk, ez a megújuló energiaforrások és más fejlesztések hatása az energiarendszerre. A tanács nemrég megerősítette azt, hogy a jövőbeli forgatókönyv, várható forgatókönyv az, hogy egyre nagyobb szerepük lesz a megújuló energiaforrásoknak. Az elmúlt években az elektromos áram és földgáz területén nem szeretnénk a célkitűzéseket alapvetően megváltoztatni, inkább csak kiigazítani azokat, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, mind az elektromos áram, mind a földgáz területén, hogy a megújuló energiaforrásoknak megfelelő szerepet tudjunk adni. Ezzel is fogunk foglalkozni jövőre a nemzeti hatóságokkal együttműködve. A következtetések előtt még gyorsan a ütemtervet szeretném bemutatni. Tehát május végén tesszük közzé ezt a munkaprogramot, és utána június elején lesz egy workshop, ahova meghívjuk a résztvevőket, és ott kommentálhatják ezt. A munkaprogramot az igazgató a szabályozó tanácsnak, a parlament és a bizottságnak benyújtja, majd pedig a szabályozó tanács elfogadja, vagy másként dönt a munkaprogramról szeptember elején, és utána a ö, szeptember végén fogják a miniszterek is elfogadni azt. Végül még annyit mondanék, és ez nem a munkaprogramra vonatkozik, hogy ami a SEER, tehát az energiaszabályozók szervezete nagymértékben kisegítette az ügynökség munkáját, mind munkatársakkal, mind irodákkal. Leginkább fogyasztói jogokkal és a nemzetközi párbeszéddel foglalkozik a szabályozók között, és a következő hétvégén lesz egy ülés Ottavában és Oroszországban is arra vonatkozóan, hogy mennyire nemzetközivé válik az ezzel kapcsolatos párbeszéd, és a nemzetközi szövetség, energiaszabályozó szövetség is összeül. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő erőforrással rendelkezzünk, hogy ezt a fontos munkát itt Brüsszelben tovább folytathassuk. Köszönöm. Grazie, grazie al Presidente, al Direttore. Köszönöm az igazgatónak, illetve az elnök úrnak, akik önállóan osztották be az idejüket ezen a két hangon elhangzott előadáson. Azt hiszem, hogy sok pontban kéréseket tettünk fel. Turms úr kap elsőként szót, a kapcsolattartó csoport tagja is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkét előadónak, az előadás Lord Mognak és Pocosnig kollégának is. Szeretnék kérdéseket feltenni, ami a hálózati kódex elfogadására vonatkozik, az imént elhangzott, hogy sírem van a dolog, és leginkább a bizottságnak szeretném feltenni a kérdést, hogyha jók az információim, amikor formálisan elfogadják ezt a hálózati kódexet, akkor ugye a parlamentnek, ha jól tudom, akkor három hónapja lesz, hogy elkészítse a saját véleményét. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mégis hogyan tervez ebben az időkeretben, mert akkor március-áprilisban vége az egésznek, és akkor hónapokig nem történik semmi, és szeptember-októberre fogunk újra felállni, akkor fognak majd a szakbizottságok megalakulni. Hát ugye itt most lesz a parlamentben egy hosszú szünet. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság hogyan készül fel előre erre a parlamenti váltási időszakra, amikor ugye a parlament hónapokig nem fog dolgozni, legalábbis hát nem ilyen módon. Ami a cseréket illeti, szeretném megkérdezni, hogy ennek politikai okai voltak, hogy ez meghiúsult, az energiacsere, vagy pedig más okai voltak ennek. A piaci manipulációval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy pontosan hol voltak ezek az esetek, milyen jellegű esetek voltak, és ezekből a piaci manipulációkból milyen leckét kell megtanulnunk nekünk, jogalkotóknak esetleg. Volt valami olyan jogi kiskapu, amit be kellene csuknunk? És A kapacitás piaccal kapcsolatban ugye vannak olyan tagállamok, ahol van 6, 8, 10 ilyen piac, és akkor ez tulajdonképpen megöli a közös gáz és energiapiacot. Erről szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye, és hogy a nemzeti szabályozók szempontjából is eh, hogyan kellene eljárni. Tehát, hogy az a tendencia, hogy akkor ez most nemzeti szintre megy vissza csak hogy akkor az a probléma, hogy szétaprózódik az európai energiapiac. És amikor legutóbb itt volt, akkor elhangzott, hogy a kormányoknál elindult egy olyan tendencia, hogy megnyírbálják a nemzeti felügyelőhatóságok hatóságok költségvetését és függetlenségét. Folytassuk a kérdésekkel, és aztán jobb lesz ezekre egyszerre válaszolni. Correira do Campo következik, jelentéstevője ő a hálózatokkal fontos, kapcsolatos fontos jelentésnek. Köszönöm elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Lord Mog úrnak és Alberto Potocsnignak, akik itt vannak körünkben ma, és megtartották ezeket az előadásokat. Nagy átláthatósággal tették ezt, és végeredményben itt arról van szó, hogy lobbiznak, hogy forrásokat szerezzenek annak érdekében, hogy az acer továbbra is működhessen. Jó magam is felelősnek érzem magam ezért a 14 helyért, hiszen elfogadtuk a hálózatokkal kapcsolatos jogszabályt, és több feladatot adtunk ezáltal az acer ügynökségnek. Ebben nincs semmi rossz, sőt, elmondanám, hogy ez egyenesen kedvező, hogy a cselekvési tervben a pénzügyi igényekre koncentráltak, ezzel nincs semmi probléma. Aztán itt esetleg a hálózati koordinációról nem esett szó. A jogszabály szerint a hálózatok koordinálása a szállítók feladata. Nekik kell megtenniük javaslataikat, és azt követően kerül sor majd egy olyan munkára, amely az acert érinti a következő szakaszban. Innen adódik a harmadik kérdésem. A palagáz megjelenésével az USA-ban úgy tűnik, hogy a szénenergia alacsony költségű energiával vált, és Európában egyre többen dolgoznak a szénnel, mint tüzelőanyaggal, és az úgy tűnik, hogy a környezeti céljainkkal éppenséggel pont ellentétes. Épp azért, mert ennyire alacsony a szénára jelenleg Európában. Önöknek is van ilyen aggodalmuk? Vannak-e olyan elemek, amelyeknek az a célja, hogy felhívják a figyelmet erre a tényre, illetve meg tudják-e önök erősíteni ezt a benyomásomat. Aztán, ami a fogyasztóvédelmet illeti, ezzel kapcsolatban néhány információ. Országomban született egy Collective Switching nevű közlemény, 50 ezer fogyaszt Sajtó lépett fel egy szervezet nevében, egy fogyasztóvédelmi szervezet nevében, és az elektromos energia, illetve a földgáz 5, illetve 10%-kal csökkent ennek következtében. Ez azt jelenti, hogy a belső energia piacon még nagy mozgástér van. Elnök, köszönöm, Elmer kolléga következik. Uh, well, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a két meghívott vendégnek a prezentációkért. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem, ezért lemaradtam a prezentációk egy részéről, de azt azért értettem, hogy a megújuló energiaforrásokra nagy hangsúlyt fektettek. És ebben a kontextusban mindkét előadótól szeretném megkérdezni, hogy figyelik-e azt, hogy tendencia változás történik az Európai Uniós intézményeknél a megújuló energiaforrások tekintetében. Itt különösen a parlamenti szavazásra szeretnék utalni, ami az ETS backloadingját állította meg. Ez az első alkalom, hogy végre a parlament arra szavazott, hogy ne legyen szélsőséges zöldítés, hanem teremtsünk már végre munkahelyeket, és indítsuk újra a gazdaságot. Az európai iparképviselői és a munkadói képviselők is üdvözölték ezt, és elmondták, hogy az európai ipar nagyon sokat vesztett a versenyképességéből, mert az energia árak rendkívül magasak, és ennek az az oka, hogy túlzottan támaszkodunk a megújulókra és az innováció egyszerűen kivándorol, kiszivárog az Európai Unióból, a munkahelyek is elmennek Amerikába, Kínába, meg Indiába, ahol jobbak a lehetőségek. És szeretném megkérdezni, hogy az acer Gondolkozott-e ezen a tendencia váltáson? És hát tudjuk, hogy a megújuló energiaforrások rendkívül költségesek, és Claude Terms hozzászólással is visszautalnék, amikor a kapacitási piacokról beszélt, ugyanis ez egy eufémizmus itt a parlamentben, amit a zöldek nagyon sokat használnak, nem a kapacitás piacról van szó, hanem állami támogatásokról van szó olyan esetekben, amikor a fosszilis energiákat fel akarják váltani megújuló energiaforrásokkal, és a meglévő erőművek pedig egyáltalán nem használják ki a saját kapacitásukat, és emiatt az adófizetőknek sokkal több pénzébe kerül az energia. Szerintem nem kellene elpocsékolni az összes lehetséges támogatást a megújulókra, mert jobban kellene felhasználni az összes rendelkezésre álló energiaforrást, és a túlzottan költséges zöld politikákat le kellene állítani. Köszönöm szépen. Csicseszter úrnak adok szót az ACER parlamenti kontaktcsoportjából. Parancsoljon! Köszönöm szépen, ott folytatom, ahol a kollégám befejezte és akkor majd látszanak a különbségek a parlamenti felszólalások között. Hát annak nagyon örülök, hogy Alberto és Lord Mog itt vannak. Pontosan ez az az ülés, amire gondoltunk, hogy meg kellene szervezni, amikor ezt a jogalkotást kidolgoztuk. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon jók voltak a prezentációk, úgyhogy nehéz bármi hiányosságra is rákérdezni. De azért kérdezek. Néhány specifikus pontra mégiscsak szeretnék rákérdezni, és aztán lesz egy általánosabb jellegű megjegyzésem is. Nézzük először a specifikus pontokat. A remittel kapcsolatban szeretnék először kérdezni. Én is egy kicsit késtem, nem annyit, mint a kollégám. Én az első prezentáció legelejéről maradtam le, de viszont bekapcsolódtam annál a résznél, amikor azt mondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy csak egyetlen rossz piaci szereplőt sikerült megállítani sajnálatos módon. Ez azt jelenti, hogy ha több anyagi erőforrásuk lenne, akkor több ilyen nem megfelelő szabályokkal játszó piaci szereplőt is sikerült volna megtalálni és megállítani? vagy pedig a piac annyira jól működik, hogy csak egyetlen olyan esetet találtak, amikor valaki megszegte a szabályokat. Tehát csak azért kaptak el egyetlen gonoszt, mert kevés volt a forrás, vagy azért, mert csak egy gonosz van az egész piacon. Aztán utána pedig arról is beszélt, hogy további munkaerőre van szükségük. Hát ez egy olyan mondat, amit minden egyes ügynökségtől hallhatunk, mint egy refrénként csengez vissza minden egyes parlamenti vitában. Több emberi erőforrást kérünk. A Remittel az volt a probléma, hogy úgy szavaztuk meg, hogy rögtön nem szavaztunk meg kiegészítő emberi erőforrásokat, tehát előre látni kellett volna ezt a nehézséget. De az imént ön elmondta, hogy ez a 3 millió euró amire ígéretet kaptak, az majd meg is érkezik. Jordan asszony és én az imént beszéltünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és az MFF-es állásfoglalásra is szeretnék kitérni. Tehát, hogyha megnézzük a jelenlegi költségvetési helyzetet, akkor látom az ön optimizmusát, tényleg felmelegíti a szívemet, hogy ön ennyire optimista, és bízik abban, hogy ez a pénz megérkezik, csak nem tudom, hogy ez az optimizmus az ön részéről, ez megalapozott-e vagy sem. Úgyhogy továbbra is kérjék csak nagyon keményen ezeket a plusz erőforrásokat, hogy el tudják végezni a feladatukat. Hogyha ilyen hatékonyan kérnek további forrásokat, annak mi csak örülünk. És akkor nézzük az általános kérdést nem szeretnék itt most általános, vagy nem szeretnék konkrét példákat mondani, csak egy általános kérdést szeretnék föltenni. Ugye szeretnénk egy elektromos árammal kapcsolatos közös piacot, egy belső piacot, egy egységes piacot megvalósítani, és szeretném a szabályozó hatóságok véleményét is hallani, hogy milyen irányba kell elmozdulni, hogy legyen egy energia belső piac. És ebben mi az önök szerepe? Ebben az az önök szerepe, hogy megpróbálják még jobban kinyitni a piacot, megpróbálják megoldani a nehézségeket, és megpróbálnak nagyobb rugalmasságot biztosítani. És mi a véleményük, ez hogyan működik? Elindult ez a folyamat az energiabelső piac irányába, vagy ha nem, akkor mit lehetne még tenni, vagy pedig önök majd csak újra mutogatnak ránk jogalkotókra, hogy több jogalkotás kell ez a baj. Szóval, hogy milyen segítséget szeretnének kapni ennek a célnak az elérésében. És ezt egy olyan kontextusban kérdezem, hogy ugye a mandátumának a vége felé közeledik a parlament, tehát nagyon sok kezdeményezés a mi oldalunkról már valószínűleg nem fog történni, úgyhogy most önöknél a labda, fiúk. Köszönöm, még ketten kértek szót, mielőtt önök válaszolhatnának a feltett kérdésekre. Jordan Cizel asszony, aki szintén a kapcsolattartó csoporttagja. Very Köszönöm szépen Potosnyig úrnak és Lord Mognak, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, hogy rendszeresen eljönnek és párbeszédet folytathatunk. Először is szeretném azt folytatni, amit Csicseszter kollégám már elmondott, ez a remit végrehajtása elmondták, hogy további erőforrás lenne szükségük, és további emberi erőforrásra is. A bizottság itt tett ajánlatokat, de ha jól gondolom, egyelőre csak ajánlat szintjén mozog ez, talán megkapják egy részét annak, amire ígéretet kaptak. Hát azért én szeretném tudni egészen pontosan, hogy mik az önök korlátai. Tehát a remitet mikor tudják száz százalékig végrehajtani, és mikor nem tudják végrehajtani. Tudná esetleg erre válaszolni, hogy mi az, amire feltétlen szükség van, hogy a remit működjön, illetve ennek a plusz erőforrásnak mikor kell megérkeznie? Hát 2013 május vége van, kérem szépen és jövő évben már szeretnénk látni, hogy az energia belső piac teljes erővel működik. Úgyhogy tartok tőle, hogy nagyon sok időnk nincsen már a belső piac, az energia belső piac megvalósítására. Az éves konferenciára vonatkozik a második kérdésem, ez ugye néhány nappal ezelőtt volt Jubianában. Egyébként remek volt a szervezés, nagyon, nagyon jók voltak a viták, és jók voltak az eredmények. Azt hallottam, hogy sokan elmondták, hogy a különböző állami támogatások miatt eléggé torzul a piac, ráadásul átfedi egymást a megújuló célkitűzések és az ETS témaköre, úgyhogy eléggé bonyolult a helyzet. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg gondolnak-e azon, hogy a politikusoknak valamilyen közös dokumentumot nem kellene kidolgozni, hogy hogyan kell támogatni a megújuló energiaforrásokat. És Paul Turmes megjegyzéséhez is szeretnék kapcsolódni. hogyha az energiapiac fejlődését tényleg szeretnénk hosszú távú tenni, akkor hosszú távú politikai irányvonalakat kell már most meghatároznunk. Szeretném megkérdezni az előadókat, hogy az ő véleményük szerint milyen jellegű politikai célkitűzésekre van szükség annak érdekében, hogy a fenntartató fejlődés valóban megvalósuljon. Az energiapolitika politika véleményem szerint mindig is egyfajta alárendeltje volt a klímapolitikának. De nyilván nem csak a környezettel kell foglalkozni, hanem az ellátás biztonságával is, és a versenyképességgel is. Köszönöm. Utolsóként Herzog asszony kapszó. It's good to see the ACER representative. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy az ACER képviselői itt vannak, hiszen ez az ITRE szakbizottság egyik működés. Nagyon sokszor találkoztunk, és minden egyes alkalommal abban maradtunk, hogy további fejlesztésekre van szükség, és hogy ezt a kis intézményt Jubjanában tovább kell fejlesztenünk az Európai Tanácsban múlt héten az állam és kormányfők megegyeztek abban, hogy több Európa kell, európaizálni kell az energiapiacot, ami azt jelenti, hogy az infrastruktúrát közössé kell tenni, és hogy egy valódi energiabelső piacot kell kialakítani. És ehhez intézményi keret, intézményi alap is kell, és úgy tűnik, hogy a megfelelő finanszírozás viszont nincs meg ehhez a legnagyobb intézmények részéről. A kérdésem egészen pontosan az, hogy az intézmények vajon együtt dolgoznak, vagy pedig van valamilyen sebességbeli különbség, és az a tény, hogy az intézmények alul finanszírozottak, ez le tudja lassítani az európai zállódás folyamatát? És amennyiben a válasz igen, akkor hogy tudunk bölcsen szembenézni ezzel a problémával? Az Euronest parlamenti közgyűlés végre három év után képes volt arra, hogy produkáljon egy dokumentumot az energiabiztonságról, és ennek az egyik pontja az, hogy az Euronest országoknak és a szomszédos országoknak is profitálniuk kell az acerból. Tehát az acert nem csak az Európai Uniós tagállamok kedvéért hoztuk létre, hanem egész Európa, mint kontinens kell, hogy részesüljön ennek az előnyeiből. És akkor van egy provokatív jellegű politikai kérdésem is. Önök azt mondják, hogy megcsinálnak valamit, és utána ezt nem csinálják meg akkor tudnunk kell, hogy mi ennek az oka, hogy nem tudják megtenni, vagy nem akarják megtenni. Ennek a szakbizottságnak is el kellene gondolkodnia azon, hogy az alulfinanszírozás az tulajdonképpen azért alakult ki, mert nem akarják jobban finanszírozni ezt az intézményt, vagy azért, mert nem tudják. Tehát őszintén látnunk kell, hogy van-e itt valami hátsó politikai érdek abban, hogy hátráltatják az acert, vagy pedig egyszerűen tényleg nincsen több forrás, mert különben elveszítjük a polgárok bizalmát. Tehát nagyon fontos, hogy akik ígéretet tettek az acer irányába, tartsák is magukat ezekhez az ígéretekhez. Ezzel lezárultak a szakbizottsági tagok hozzászól, hozzászólásai. Nagyon sok kérdést tettek fel, nagy érdeklődést jelez ez, ugyanakkor nagy elvárásokat és a pontos válaszok tekintetében, amelyek bizonyosan nem maradnak adósok. Hogyan kívánnak eljönni? Tessék, elnök úr. Thank you, Chair, and thank you for, to the members. Um, if I may make a general... Uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, képviselők. Első általános megjegyzésem a kollégák felé, akik az elmúlt években is rendkvül aktívan dolgoztak ezen a területen, valódi politikai és gyakorlati támogatásokról is biztosítottak minket, úgyhogy hogyha önök gratulálnak nekünk, azt gondolom, hogy mi ezt viszonozhatjuk. Hasonló kollaboratív megoldás mutatja azt, hogy, az integrált, hogy mennyire integráltan dolgozik az ügynökség a nemzeti hatóságokkal. Ami az első kérdést illeti, arra vonatkozóan, hogy a bizottság ad-e valamilyen szabadságot a tagoknak azért, hogy újra válasszák őket. Nos, hát mikrofonon kívül hangzott el a hozzászólás a teremből. Természetesen a bizottság csak, tud csak erre válaszolni, de egy másik kérdést felvetnék. Nagyon fontos a parlament számára az egész komitológiai eljárásban, hogy megértsük, hogy egy ilyen jellegű javaslatnak milyen vonzatai vannak, és a parlament ezért rövid távon vizsgálja ezt a folyamatot, és valahol fel kellene gyorsítani ezt a folyamatot azáltal, hogy javítunk a kommunikáción a bizottság és a parlament, és a parlament képviselői között. A második kérdés Turmes úrtól. További agály van arra vonatkozóan, hogy a nemzeti hatóságok függetlenségét csökkentenénk, és az erőforrásokon csökkentenének. Hát azt gondolom, hogy továbbra is van ilyen agály, valóban. Érthető az a helyzet, hogy a tagállamokban megszorítások vannak, és maguk a szabályozók is ki kell, hogy vegyék a részüket ezen megszorításokból. Ugyanakkor bizonyos országokban továbbra is vannak olyan jelek, miszerint talán túlságosan nagy a kormányok befolyása, ez a harmadik csomagra vonatkozik, és ez aláássa a szabályozók függetlenségét. Bizonyos esetekben ez egészen elfogadható, hogy a különböző szabályozó ügynökségöket az egyes ágazatokra vonatkozóan kapcsoljuk egymáshoz a víz és e, például az áram területen. Ez teljesen érthető. Az erőforrások összekötése e, azzal járhat, hogy csökkentjük e, az erőforrásokat, ugyanakkor mégiscsak nehéz helyzetbe hozhatja ez a hatóságot. De Campos úr, Csicseszter úrral valóban fontos a nemzeti szabályozó hatóságokat és az ügynökségeket is mindig emlékeztetni a felvetett kérdésre, ez rendkívül fontos. Ami pedig Dekampos úr második kérdését illeti a fogyasztóvédelemre vonatkozóan nálunk az Egyesült Királyságban a kollektív átállás megtörtént, Belgiumban is rendkívül sikeres volt ez. Úgy gondoljuk, hogy ennek van egy lefele irányuló nyomása az árakra, vannak fogyasztói kérdések, amelyekre oda kell figyelni, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy az egyéni fogyasztónak semmilyen hátránya nem lehet ebből, de elviekben azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó megközelítés arra, hogy az árakat megpróbáljuk lenyomni. A, ami a hangulatváltást illeti, én nagyon szeretném, de mivel nem vagyok politikai állat, hogy úgy mondjam, legalábbis nyilvánosan semmiképpen sem, ugyanazok a célkitűzéseink. Ezt a kormányok legfelsőbb szintjén határozzák meg, és az Európai Tanácsban. Ezen célkitűzéseket be kell tartani, és a sajtóban az ezzel kapcsolatos célkitűzések még ambiciózusabbak. Tehát egyértelműen politikai kérdések is vannak, ami a kapacitáspiacokat illeti ezen politikai kérdések részét képezik a kapacitáspiacok. Hogyha megnézzük Európa térképét, és hogy a piacra milyen hatása volt ennek a kapacitáspiacokra, talán mindenkinek vagy már van ilyen kapacitáspiaca minden tagállamnak, vagy most próbálja bevezetni azt. És a megjegyzésem az, hogy nekünk a szabályozóknak az a célja, hogy megpróbáljuk jobban megérteni és beazonosítani a legfontosabb kérdéseket és aggodalmakat. Csicseszter úr vetette fel azt a szlogent, hogy több erőforrásra van szükségünk. Igen, az Egyesült Királyságban van egy kifejezés erre vonatkozóan, mi szerint most már nem tudunk többet levágni a rendelkezésre álló karból, amit nyújthatunk. Hát sajnos mindkét fél megerősítette a mostani adatokat, hiszen látják, hogy milyen kihívásokról beszélünk, és hogyha megnézzük, hogy milyen hatása van annak, hogyha ezt megtesszük. Tehát, hogyha bármilyen országban, a piacon bármilyen hiba van, annak rendkívül nagy hatása van az energiapiacba vetett bizalomra. És ugyanúgy, mint más csalásokban is, ez alapvetően ö, alásta a bizalmat sajnos. Ö, a, ezzel kapcsolatban az állam és kormányfők későn próbáltak csak változásokat hozni. Tehát ez mindenképpen rendkívül fontos, ez az erőforrás kapacitás. Jordan úr támogatta ezt az állásfoglalást, de a bizottsági ígéreteket mi mindig komolyan vesszük, és azt gondoljuk, hogy a bizottság tiszteletre méltó intézmény, és ezért különösen szeretnénk kiemelni az energiafőigazgatóság szerepét, ahol megpróbálnak transfereket rendelkezésünkre állítani a következő évekre, és jó jeleket kapunk. Tudom, hogy a parlamenti képviselők kell kapcsolatban nagyon nagy cinizmus is van, sajnálatos módon, de én azt gondolom, hogy a bizottság betartja az ígéretét. Végső kérdés, azt hiszem, hogy a legtöbb kérdése válaszoltam, ami a jövőt illeti. Nagyon nehéz a helyzet. Valóban 2014-en túlmenően is próbálunk tervezni szabályozóként, hiszen az az érzésünk, hogy a ö, hálózati kódexek ö, mostani kérdésére koncentráltunk eddig. 2014 után nagyon sok minden fog történni, és már most el kell kezdeni a felkészülést, ami a célmodellek kidolgozását és a végrehajtást illeti. Az egyik fő kérdés, önök jogszabályozók ezt tudják, hogy ez az első szakasz. A jogalkotás az egyik dolog, utána a tagállamok általi betartatás és végrehajtás már megint más kérdés. És ez ugyanez igaz a hálózati kódexekre is. Hercogasszony, egyetértek, az ügynökség európai tétele segít az intézményes fejlesztésben. Minket nem különösebben aggaszt ez, de azt gondolom, hogy hogyha az ügynökség nem kapja meg a pénzügyi támogatást, amire szüksége van, annak lehet hatása, hogy már mondtam, a piacokra, és általában is. Végül pedig, ami a szomszédos országokat illeti, valóban mind az ügynökség, mind a, a szervezet nagyon aggódik a szomszédos országok helyzetével kapcsolatban, és én magam vagyok az elnöke a Nemzetközi Szabályozók szervezetének, szövetségének. Nagyon fontos a szabályozói együttműködés egész világ szinten, és a metrekhez hasonló szervekkel az együttműködés rendkívül fontos, tehát mi próbáljuk a saját szabályozói tapasztalatunkat általánosabbá tenni. Köszönöm. Elnök köszönjük. Igazgató úr kap szót második rész. Uh, uh, Én a konkrétabb kérdésekre szeretnék válaszolni, és három-négy témába csoportosítani ezeket ami a végrehajtást illeti. Turmes úr és Csicseszter urak tettek fel kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen előrelépésről beszélhetünk. A stratégiánk egyik része, de ez még az ügynökség letrehozása előtti időszak, amikor a bizottság és az ERGEG működtek együtt, a korai párhuzamos végrehajtást próbálták terjeszteni, hiszen egyetemű volt, hogyha a végrehajtás a szabályok elfogadása után kezdődik, akkor soha nem fogjuk elérni a 2014-es határidőt. Mind az elektromos áram, mind a földgáz területén komoly előrelépések voltak. Most az elektromos áram területén legtöbb kontinentális európai területen már a hálózat összekapcsolás megtörtént, különösen az északi piacon, és más folyamatban lévő tervek és projektek is vannak a, az ibériai félszigeten is, és azt gondolom, hogy regionális szinten nagy az előrelépés. Most a régiók közötti szintre kell a hangsúlyt fektetni. A földgáz területén szintén voltak rendkívül érdekes, figyelemreméltó fejlemények az elmúlt időszakban. Április 1-én létrejött egy új platform, amely működni kezdett április 1-én. A határon átnyúló kapacitás allokációról van szó nagy részén Nyugat-Európában. 19 szervezet vesz ebben részt, ez rendkívül ígéretes fejlődés és tehát már a helyszínen az előtt elkezdődik az előrelépés, hogy a szabályokat be kellene tartani. És az előrelépésből lesznek az igazi hasznok, nem csak a szabályokból magukból. A platform szelekciójával kapcsolatban itt két egymással versenyben lévő platformról beszélhetünk, és a folyamat vezetőinek nem sikerült megállapodniuk. Tavaly szeptemberben megállapodtak, hogy ha egyszer zsákutcába kerülnek, akkor az ügynökséget kérik, hogy rendezzék ezt a problémát. Mi most tehát a tanácsunkat megfogalmazzuk, és reméljük, hogy a két fél ezt figyelembe fogja venni. De ez nem egy alapvető probléma. Több mint egy éve már késésben van emiatt a folyamat, úgyhogy itt az idő, hogy előre lépjünk. Turmes úr, Elmer úr, De Campo, Jordan urak tettek fel kérdést arról, hogy a piacon milyenek a változások, a megújuló energia részesedésének előretörésével. Hát hogyha Lord Mog magát nem tartja politikai teremtménynek, hát én még kevésbé vagyok az. Megpróbáljuk felmérni, hogy a piac jó működése szempontjából milyen kihatásai vannak az adott eseményeknek. Egyrészt több rugalmasságra van szükség mind az elektromos ára, mind a földgáz piacok területén ezért az intraday és a piacok kiegyensúlyozása egyre fontosabb, különösen hosszú távon. És meg kell néznünk a kapacitás adekváció kérdésében is, és a szakbizottság kérte az ügynökséget, hogy készítsen egy véleményt még tavaly novemberben, és ezt februárra készítettük el abban iránymutatást adtunk arra vonatkozóan, hogy szerintünk milyen feltételeket kell alkalmazni ezekre a mechanizmusokra és megállapodásokra. És az egyik következtetése a véleményünknek az, hogy először is a lehető legkevésbé kell az energiapiacot, és csak hogyha kötelező, akkor kell beavatkozni, és még a nemzeti terveket is ki kell egészíteni, hatástanulmányokkal, és a határon átnyúló együttműködés lehetővé kell tenni. Mi ezzel továbbra is foglalkozunk, és terveink szerint létrehozunk egy jelentést a különböző rendszerek hatásáról még a nyár folyamán. Úgyhogy foglalkozunk ezzel. Egyértelmű, hogy a kontextus sokkal összetettebb, bizonyos piacok elég jól működnek, mások például a széndiokszid piac figyelemre szorul, foglalkozni kell ezekkel. Ami a költségvetést illeti. Először is a remit. Ezzel kapcsolatban több kérdés felmerült. Turmes és Csicseszter képviselők hivatkoztak a mi eseteinkre. Nos, ezek az esetek azok, amelyekbe mi beleütköztünk, hogyha fogalmazhatok így. Ezek fontosak számunkra, anélkül, hogy bármilyen rendszerszerű monitorozásról beszélhetnénk, hiszen egyelőre ilyen még nincsen, mert nem tudjuk az adatokat rendszerszerűen begyűjteni. Tehát ezen eseteket vagy mi, vagy a nemzeti hatóságok, leginkább a nemzeti hatóságok választották ki, különböző módokon vagy valaki felhívta a figyelmüket rá, vagy azt látták, hogy a piacon valamilyen furcsa változás van, és ezért hívta fel egy piaci szereplő a Nemzeti Hatóság figyelmét erre. Tehát ezért mondtam, hogy itt a jéghegy csúcsáról beszélünk, és nem tudjuk, hogy maga a jéghegy mekkora, és milyen mély. Ettől még semmit nem tudunk arról, hogy a piac mennyire jól működik. Ez csak annyit mond ki, hogy több bizalomra van szükség, nagyobb hatékonyságra, nem csak a monitorozásban, hanem a meghatározásban is, hiszen hogyha hatékonyabb a monitorozás, akkor jobban sikerül eltántorítani a piac szereplőket attól, hogy megsértsék a szabályokat. Hiszen hogyha nagyobb a bizalom, akkor sokkal prudensebben fognak eljárni a piaci résztvevők. Azért mutattuk be ezt az esetet, mert anélkül is, hogy mi ö, keresnénk ezeket az eseteket, eljutnak hozzánk, és a legboldogabb az ember, hogyha már a piacmonitorozási ö, rendszer ö, beindult. Én lennék, hogyha tényleg összesen 11 esetről kapnánk ö, jelentést, az egyértelmű jelzése lenne annak, hogy a piac jól működik. Az általunk beazonosított két eset, ahol szabálysértés történt, arra vonatkozott, hogy nem hatékony az információ bizalmas jellegére vonatkozó záradék. Büntetést nem tudtunk kiróni, hiszen a tagállamok még nem ültették át, és ezért nem hajtják végre a nemzeti törvényeket, amelyekkel a nemzeti hatóságok, akik a végrehajtásért felelősek, ilyen szankciókat kirohatnának az érintettekre. Úgyhogy egyelőre mindössze szabálysértési figyelmeztetést tudnak kiküldeni, ami csak arra vonatkozik, hogy mi tudjuk, hogy szabálysértést követett el valaki. Herzog képviselő, Jordan, Chichester és más képviselők felvetették a költségvetés kérdését. Nos, ami a 3 milliót illeti, amire hivatkoztam, ez egy belső transfer, transfer az energiafőigazgatóságnál, ez egy rendelkezés álló összeg. Más keretekből veszik el, valószínű, hogy nem ugyanilyen szintű prioritású keretekből. Ez egy eljárási kérdés, a költségvetési hatóság elé fog kerülni, úgyhogy mi bízunk abban, hogy megkapjuk ezt a, szén, ezt a pénzt, és arra fogjuk felhasználni, hogy az IT tehát az informatikai eszközt tudjuk véglegesíteni. Itt nem, tehát mivel tudjuk, hogy több száz ezer adatot kell elemeznünk, ezt informatikai eszköz nélkül nem tudjuk megtenni. Tehát amíg nem kaptuk meg ezt az összeget, addig nem tudjuk a rendszerszerű monitorozást beindítani. De, mint már mondtam, mi bízunk abban, hogy megkapjuk még idén ezt az összeget, hiszen idén van rá szükségünk, hogyha 2011-től akarunk működőképesek lenni, és ez a 2014-es céloknak az egyike. Ami a személyzeti elvárásainkat illeti, ez egy más kérdés, mind a remit, mind az infrastruktúrális szabályozás tekintetében. A remitre vonatkozóan ezen munkahelyek az anomáliákkal foglalkoznának, az ott dolgozók az anomáliákkal foglalkoznának, és a gyanús esetekkel még mielőtt tájékoztatjuk a nemzeti hatóságokat ezekről. Hogyha nem kapjuk meg ezen kiegészítő munkahelyeket, további munkahelyeket, az egyedüli stratégia, ami szerintem rendkívül sajnálatos lenne, az az, hogy a nemzeti hatóságokat az összes anomáliáról tájékoztatnánk, amely a rendszerből előkerül. A legtöbbje ezeknek valószínű ebből a nagyon is kis példaszámból láthatjuk, hogy hát vannak ilyen gyanúsnak tűnő esetek, és ebben az esetben akkor elárasztanánk hamis riasztásokkal a nemzeti hatóságokat, és valószínű, hogy éppen ezért a végrehajtás nem lenne hatékony. Nem hiszem, hogy az energiágazatnak olyanra van szüksége, ö, olyan rendszerre, ahol ö, végrehajtjuk azt, csak közben mégsem lehet hatékonyan eljárni. Ez rossz üzenetet küldene a piaci résztvevők felé, sőt, éppen ellenkező lenne azzal, mint amit szeretnénk elérni, elárasztanánk őket, a, hatóságokat ezen adatokkal, és nem tudnánk az igazi szabálysértéseket megtalálni. Tehát jövőre szükségünk lesz további munkahelyekre, és hogyha ezt nem kapjuk meg, pontosabban, hogyha ezt megkapjuk, akkor akkor a lehető leghatékonyabban tudjuk végrehajtani ezt a rendszert, együtt tudunk működni a nemzeti hatóságokkal, a komparatív kapacitásainkat ki tudjuk használni, hogyha nem, akkor mind a nemzeti hatóságok, mind mi magunk problémás helyzetbe kerülünk. Az idei költségvetési tervezetet úgy alakítottak ki, hogy az igazgató tanács támogatott ebben minket, úgyhogy most az európai intézményeknek kell dönteniük, hogy ők ezt hasznosnak tartják-e, avagy sem. Azt hiszem, remélem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Minden esetre köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket és visszajelzéseket. Grazie a voi. Köszönöm önöknek, vendégeinknek, akik annyira részletes válaszokat adtak. Most az egész szakbizottság nevében, mindenki nevében, aki részt vett ezen a találkozón, jó munkát kívánok Önöknek, és remélhetőleg megszerzik majd azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekre szükségük van azon feladatok ellátáshoz, amelyiket bemutattak. Természetesen részünkről, szakbizottságunk részéről mindig támogatásra és figyelemre találnak majd. Jó munkát! Continuiamo col prossimo punto. Nos, nézzük a napirend következő pontját, amely az Európai Digitális Menetrend címet viseli. Körülbelül fél óránk van erre, aztán befut majd Tajáni biztos úr a struktúrált párbeszéd keretében, amelyre évente kerül sor. Róde kolléga következik, aki bemutatja majd állásfoglalás indítványát, és azután megkezdjük a vitát. Tessék! Nos, szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy Dánul szóljak. És igen, csak rövidre foghatom mondandómat. Szeretném bemutatni ezt az állásfoglalási indítványt. Az angdéban ragaszkodunk ahhoz, hogy Európában a roaming diakat csökkentsük, hiszen ezek túlságosan megdrágítják a magánszemélyek és a vállalatok számára a mobilitást, illetve ennek a kihasználását korlátozzák. Nos, a roaming diakat szeretnénk megszüntetni a digitális menetrendben szó esik a roamingdiakról. Az elnyékentéstevői ülésen már beszéltünk erről, a third computingról van szó, a ciberbűnözésről, biztonságról. Gunnar Höckmark jó barátomat itt is látom, ő hozzájárult a spektrum témájához. Nagyon sok téma merül fel itt ennek kapcsán, a belső piac vonatkozásában is. A tervezetemben a roaming szempontra összpontosítottam. Egy olyan dokumentumot kell azonban elfogadnunk, ahol mm, amelyben nem kívánalmak sorakoznak egymás után, amelyek esetleg még nem is aktuálisak, Nos, számomra az időterv elég világos. Nem titok, hogy itt ugye még nemzeti választásokra kerül majd sor, illetve az Európai Parlament újraválasztására jövő évben. És ez azt jelenti, hogy a frakciókon belül megnehezülhet a munka, éppen ezért nem lesz egyszerű új napirendet létrehozni. Éppen ezért szerettem volna felgyorsítani a munkát. Remélhetőleg a frakciók, illetve az ITRA szakbizottság tagjainak részéről érdekes hozzájárulásokat, ötleteket kapok majd ehhez az anyaghoz, melyeket szívesen figyelembe vennék a állásfoglalás indítvány elkészítésekor emlékeztetnék arra, hogy jó lenne fegyelmezetten eljárni. Én legfontosabb kívánalmainkra összpontosítottam, remélhetőleg ez másokat is inspirál majd, és így egy olyan állásfoglalás születhet, amely nem választ túlságosan szűk körül megközelítést, ugyanakkor világosan kijelöli a hangsúlyokat. Az Aldéban a roaming mentes Európát tűztük ki célul, ezt elég világosan szeretném kijelenteni, és jó lenne, hogyha a tanácsra szemben világos jelzést tudnánk adni a tekintetben, hogy a távközlési piacon a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan. Nibler asszony jelentésére hivatkoznék, mely a 2015-ig terjedő időszakban a roaming díjak különbségével foglalkozott, illetve azt tűzte ki célul, hogy a nulla, nulla százalékos különbséghez közelítsenek ezek a különbségek. Nos, itt nem a biztosan vagy a bizottságon múlik ennek megvalósítása, hanem a tagállamokban van a probléma. A vállalatok többszörösét fizették az adatforgalomért, illetve a ö, hívás indításért, fogadásért, mint amennyit a, ö, mint amennyi a valós költség, és ez a mobilitás mindenképpen megnehezíti, fékezi a növekedést. Éppen ezért remélem, hogy meg tudunk elapodni ebben a szövegben, a bizottságot is felszólítjuk ebben a szövegben, hogy tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a távközlési piac széttöredezettségét megszüntesse, egy valódi távközlési piacra van szükség, ahol is a mobiltelefon szolgáltatók szolgáltatásaikat egész Európában nyújtani tudják. A digitális menetrendet komolyan kell vennünk Európa vonatkozásában, én tehát ezekre a súlypontokra összpontosítottam, azonban nyitott vagyok más elemeket is befogadni, hiszen a digitális menetrend nagyon sok területet felölel. Az árnyék jelentéstevői ülésen már megállapodtunk abban, hogy egy bizonyos keretet kell kijelölnünk, és aztán egy világos jelzést küldünk a csúcs felé, azaz mobilitásra, növekedésre, munkahelyekre van szükség amit teszünk, végrehajtunk, annak az kell, hogy legyen a célja, hogy javítsuk Európában a mobilitást, a növekedést és a foglalkoztatottságot. Ebből kiindulva nyitott vagyok tehát valamennyi hozzászólás ötlet előtt. Előre várom, hogy miféle javaslatokat fogok majd kapni. Elnök, köszönöm, Jens kolléga. El kell, hogy mondjam, hogy igen, csak nagyra becsüljük javaslatodat, hiszen mindenki közülünk világosan érzi saját bőrön, hogy mennyire fontos lenne ezen cél megvalósítása. Kezdjük meg a vitát. Ilyen libányék jelentéstevőknek adok szót. De Castellis, De Angelis, Sonovski, aztán Hökmark, és aztán esetlegesen mások, akik még szót kérnek. Pilár kezdi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkelőtt Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Róde úrnak, hiszen igencsak készséges volt találkozóink során, amikor összeültünk vele. Elnyék jelentéstevőként ezekre az erős elemekre összpontosítottunk, mint a roaming díjak. Ezt illetően egyetértünk, hogy ne legyenek jövőben roaming díjak, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a digitális menetrendre kapcsolatos állásfoglalás, ahogyan ön is említette, nos, esetleg egy nagyobb területre kell, hogy kiterjedjék. Azonban szeretném, hogyha nem lennének félreértések. A szakbizottságunknak egy saját kezdeményezési jelentést kell majd bemutatnia, miután a bizottság bemutatta az új digitális menetrendet. Azonban itt beszéltünk arról a tényről is, hogy az őszi tanácsülésen mindenképpen álláspont alakul majd ki az információs társadalom a digitális menetrend tárgyában a tanács részéről. Tehát mivel van lehetőségünk saját kezdeményezésű jelentés benyújtására, ezt követően mégsem tudunk majd a tanácsülés miatt egy saját kezdeményezésű jelentést készíteni, és ezért kell állásfoglási indítványt megfogalmaznunk, ami nyilván nem egyenértékű egy saját kezdeményezésű jelentéssel, amely sokkal szélesebb lélegzetű lehetett volna. Éppen azért, ahogy a jelentéstevő is említette, arra kell összpontosítanunk, amely amely különösen fontos számunkra, és amit különösen a tanács figyelmébe ajánlunk. Nos, ezen összefüggésben ne feledkezzünk meg erről a célról, tehát amikor benyújtjuk majd a módosítóinkat. Amiről megállapodtunk a múltkor, az az volt, hogy legyen széles körül ez az állásfoglalás, az egész digitális menetrendre, a növekedésre, a mobilitásra, a foglalkoztatottságra vonatkozzon, a sürgető kihívásokra és a többi. Ezen vázlatot elolvasván azt javaslom, hogy egy olyan nézőpontot tegyünk magunkével, ami köré a javaslatok felépülhetnek. Itt különösen egy terület van, ami nagyon fontos, és ez pedig az infrastruktúrák területe, aminélkül semmi nem működhet. Itt felmerül a széles sávba való hiányzó befektetések gondja, a spektrum problémája, Gunnar Höckmark is hozzájárult ez a munkához, és már számos dokumentumot elfogadott parlamentünk ebben a témakörben. Ez tehát az alapja az állásfoglalás indítványnak, illetve munkánknak a digitális tartalommal kapcsolatosan. Ebben az állásfoglalásban a sürgető feladatokra kell összpontosítanunk, és éppen ezért a következőt javaslom. Az információs és kommunikációs technológiák, a fiatalok foglalkoztatottsága, amely nagyon nagy problémákat vet fel a legtöbb európai országban. Másodszorban az információs és kommunikációs technológiák és az európai költségvetések problémája. Hiszen mindenképpen fel lennünk a több éves költségvetésre, illetve ezen belül a strukturális alapokra. Aztán a közszféra teljes digitalizálása, Itt nem csupán a korszerűsítésről van szó, mert nyilván a polgárok érdekeit szolgálná, hanem meg kell gyorsítanunk a digitális technológiákra való áttérést a közszférában, amely ösztönzést jelentene a digitalizáció irányában más gazdasági ágazatokban is. Itt Hogyha a közféra súlyára gondolunk az európai országokban, akkor láthatjuk, hogy ez mindenképpen egy alapvető jelentőségű elem. Meg kell tehát gyorsítanunk a közféra digitalizálását. Aztán az információs és kommunikációs technológiák a KKV-k számára, fiatalok munkahelyhez juttatása, az Európai Unió több éves költségvetése, a strukturális alapok problémája, az információs és kommunikációs technológiák, harmadsorban pedig a teljes digitalizálás a közférában. Negyedsorban pedig az információs és kommunikációs technológiák, valamint a KKV-k kapcsolata. Ezen négy pillér körül lehet pontosítani egyes intézkedéseket. Természetesen az infrastruktúrális lefedettséghez ragaszkodnunk kell, mert valóban nagyon súlyos a helyzete tekintetben. A végén csak 1 milliárd euró marad, amelyet a hálózatokra, illetve a hálózat fejlesztésre szánnak majd. És az összekapcsolási eszközre szinte semmi nem marad a végén. Nos, ezen alapon még sok más elemet is felvethetünk, de nagy erőfeszítést kell tennünk, hogy a lényeges elemekről szóljunk még akkor is, hogyha itt nem csupán hegyes érvekről van szó. Én azon struktúrán belül maradnék, amelyet az imént kifejtettem, és aztán meglehetjük majd, hogy javaslatainknak milyen eredménye lesz. Önök asszony, köszönöm, Castillo asszony, most De Andrész kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság közleménye már előrevetít számos javaslatot hét cselekvési területen a digitális menetrenden belül. Ez egy olyan közlemény, amely már hat hónapja létezik, olyan eredménnyel, hogy egyes intézkedések már vitategyet képezik itt a parlamenti munkánk keretében, mások pedig rövid időn belül fognak vitára kerülni. Nos, egy első kérdés, ami felvetődik, a bizottság javaslatait illetően. Jó magam úgy vélem, hogy nem tehetünk úgy, mintha decembertől mostanáig nem történt volna semmi. Ezzel szemben jó lenne, még hogyha csak összegző formában is, de mégis foglalkoznánk egyes javaslatok érdemi részével. Gondolok itt a széles sávú és infrastruktúrára, az európai összekapcsolási eszközre, az informatikai biztonságra, a cloud computing témájára, és azokra, amelyeket már decemberben bejelentettek, de még nem képezik vita tárgyát. Gondolok itt az új generációs hálózatokhoz való hozzáférés díjaira. Nos, úgy vélem, hogy a jelentéstevő megközelítése mindent összegezve támogatható, különösen ami a jelentéstervezetet illeti a roaming tárgyában. Ahogyan mindenki tudja, az Európai Digitális Menetrend közép, illetve hosszú távú terv több elemre épül ez, és több tényezőre is egyben. Itt egyrészt szó van a belső piac beteljesítéséről, a mobilitás távközlés tárgyában, de az infrastruktúra tárgyában is, illetve a szereplők közötti verseny, a kommunikáció biztonsága, a közféra ö, korszerűsítése tárgyában, és aztán itt van a ö, munkahelyteremtés, a vállalatok problémája, külön utalással a KKV-k helyzetére. Értem tehát azokat az okokat vagy érveket, amelyek a jelentéstevőt arra ösztönözték, hogy kizárólag a rooming diak témájára összpontosítson, és egyetértek a jelentéstevő azon észrevételeivel is, amelyeket a mobilitási akadályokkal kapcsolatban felvetett. Tehát nagyon fontos, hogy e tekintetben a parlamenti ciklus végéig javaslatokat alakítsunk ki. Nincs kétség a felül, hogy az európai fogyasztók számára ez a téma elsőbséget élvez, jó magam is így érzem. Ugyanakkor úgy érzem, hogy nem feledkezhetünk meg a digitális gazdaság hatalmas potenciáljáról, amely az általam tényezőkön alapul, mindannyit figyelembe véve. Nos, jó magam is úgy vélem, hogy a területet itt egy kicsit ki kell bővíteni. Nem karácsonyfára gondolok itt, vagy bevásárlási listára, amiben mindenféle kívánalmat felveszünk, de egy kicsit ki kellene bővíteni ezt a területet néhány prioritással. Úgy vélem, hogy egyes célkitűzéseket ki kellene jelölnünk, ki kellene választanunk. A növekedés, a mobilitás, a foglalkoztatottság témája nagyon fontos. Ezzel foglalkoznunk kell különösen a fiatalok szemre való munkahelyet teremtéssel. A növekedés, az infrastruktúrák, az új, nemzedi, új nemzedék, új generációs hálózatok témájában szintén fontos egy hangsúlyt kijelölni, hogyha a digitális menetrendet erősíteni akarjuk. Tehát jó a roaminggal kapcsolatos megközelítés, de hát hogy is mondjam, azt hiszem, hogy egy kicsit ki kellene bővíteni ezt a területet, azonosítani kellene az általam említett prioritásokat, nagyon világos, konkrét módon, akként, hogy a növekedési, mobilitási és foglalkoztatottsági követelményekre világos választ tudjunk adni. Köszönöm, De Angelis úr, Todorovszki kolléga következik. Jana Vážina. Köszönöm. Poděkovat. Nos, spolupráci. De Róder úrnak szeretnék köszönetet mondani jó együttműködéséért az árnyék jelentéstevőkkel. A digitális menetrend természetesen nagyon széles körű terület, és szakbizottságunkban különböző témákat vethetünk fel. Ezzel kapcsolatosan az európai összekapcsolódási eszközről is beszélünk itt. Azt hiszem, hogy ez a dokumentum pontosan azt veti fel, ami a polgárok számára jelentőséggel bír. Sürgető ügyek ezek a digitális menetrenden belül. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők megpróbáltak itt számos összefüggést felmutatni, és tudatában vagyunk annak, hogy mennyire sokrétű ez a téma. A fő célunk e tekintetben az, hogy a növekedést, a mobilitást ösztönözzük, és a digitális menetrend persze nem lehet egyfajta kívánságlista vagy karácsonyfa. Ez egy globális koncepció, és valamennyi alkotó része egyaránt fontos. Értem, hogy ön tetszerűen akar eljárni, és elsősorban a roaming diakra óhajt összpontosítani, de fontos más ö, szempontokkal való összefüggést is felmutatni itt a digitális menetrend tekintetében. A szélesebbre gondolok, a gyors internet infrastruktúrákra, itt biztosan van egy kapcsolat a diakkal, hiszen egy jól működő infrastruktúrára van szükség a roaminghoz, és e tekintetben fontos az innováció a digitális szolgáltatásoknál. Tudjuk, hogy ezek mennyire gyorsan fejlődnek. Örülök, hogy megállapodásra jutottunk, és a továbbiakban is kész vagyok arra, hogy Mm, egyetértésre jussunk, a digitális menetrendet észszerűen kell kezelnünk, és értem, hogy a roaming díjak témája kiemelkedő téma, fontos lesz azonban, hogy a későbbiekben más dokumentumokban más szempontokkal is foglalkozunk. Fontos tehát, hogy ön ezt bemutatta, benyújtotta. Fontos, hogy elérjük a közös célunkat, a mobilitás ösztönzését, a jobb digitális szolgáltatásokat, a nagyobb arányú növekedést. A roaming e tekintetben fontos alkotó része a határokon átnyúló kommunikációnak, ezt nem szabad akadályozni, érthetetlen, hogy miért legyenek más és más díjszabások egy határt átlépve. Köszönöm tehát még egyszer a jó együttműködést, és bizakodó vagyok, hogy jól halad majd a téma feldolgozása. Ennek köszönöm utolsóként. Ok, Hök már kolléga kap szót. Thank you very much. Um, I would like to congratulate the rapporteur to his Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és szeretnék gratulálni neki az eddigi munkához. Remélem, hogy a további munka is sikeres lesz. A digitális agendával foglalkoztunk eddig, és ez nem csak azt jelenti, hogy új munkahely lehetőségeket és gazdasági fejlesztési lehetőségeket próbálunk feltárni a digitális szolgáltatások területén, és az IT ágazatban hanem a digitális agenda sikere tulajdonképpen attól is függ, hogy el tudjuk-e érni a hosszú távú versenyképességet és termelékenységet az egész gazdasági ágazatban. És ez nagyon fontos. Szóval ez fontos, és ezt azért mondom, mert amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk kilábalni a válságból, akkor nem elég az, hogy újra és újra elmondjuk ezeket az engzetes mondatokat. Hogyha vezető gazdaság kívánunk lenni, akkor a megfelelő döntéseket meg kell hozni, azokat, amelyek lehetővé teszik, hogy tényleg vezető gazdaságok legyünk. Tehát nem elég itt eljárni az esőtáncot, hanem tenni is kell valamit. És ez egy olyan ágazat, amely kulcsfontosságú a jövő társadalmának és a jövő gazdaságának a szempontjából. Ugorjunk vissza tíz évet az időben. Senki sem tudta, és senki sem gondolta, hogy mi fog történni majd a digitális gazdasággal és a digitális szolgáltatásokkal. Itt van a digitális gazdaság, a rettentő gyors fejlődés minden egyes területen. Hát ezt tíz évvel ezelőtt senki sem látta előre. Tudnunk kell, hogy ha tanulunk ebből a leckéből, akkor nem tudhatjuk, hogy mi lesz tíz év múlva. Tehát a tíz évvel ezelőtt nem tudtuk, hogy mi lesz most, akkor ez azt jelenti, hogy most meg nem tudjuk, hogy mi lesz tíz év múlva. Tehát nem feltétlenül tudunk felkészülni a tíz év múlva bekövetkező időszakra. hogyha a legjobbak akarunk lenni, akkor ezt hogyan is lehetne biztosítani? Van két kulcsfontosságú dolog, ami alapvetően szükséges, és ezeknek mindenképpen benne kell lennie az állásfoglalásban. Az egyik, hogy biztosítsuk azt, hogy egységes telekom piacunk van. És el kell mondanom, hogy elég nevetséges az, hogy a legmobilisabb, leggyorsabban fejlődő ágazatban még mindig 27 különböző piac van az Európai Unióban. Ez széttöredezetté teszi a piacot, és nagyon nagy versenyhátrányt jelent nekünk a világ többi tájához képest. Tehát pontosan ebben a leggyorsabban változó ágazatban nem tudunk közös piacot teremteni. Ebben az évben valószínűleg már ugyanannyi mobil előfizetés lesz, mint ahány emberi lény él Európában. Ez is mutatja, hogy mekkorák a változások a mobilágazatban. Sőt, vannak már olyan területek, ahol szinte több előfizetés van, mint ahány ember ott él. Ez pedig nagyon komoly változás és ahhoz, hogy vezetőgazdasággal tudjunk válni, ahhoz mind az operátorok, mind a hálózatok szempontjából egységes piacot kell teremtenünk. A spektrum politikával kapcsolatban már megszülettek a döntések, és a 700 MHz-es sávot meg kell nyitni azoknak az operátoroknak, akik páneurópai szolgáltatást nyújtanak. Hogyha megnyitjuk ezt a frekvencia sávot, akkor új jellegű együttműködésre adunk lehetőséget, és akkor lehetne négy vagy öt olyan pán-európai szolgáltató, amely tényleg európai szinten működne. Így a roaming probléma rögtön megoldódna, és az egész európai mobilpiac átalakulna. Eldönthetjük, hogy ezt megtesszük, de úgy is dönthetünk, hogy ezt nem tesszük meg csak hogy ez a kérdés egy másikkal is kapcsolatban áll. Egy olyan telekom piacra van szükségünk, amelyet a legerősebb kapacitásokkal ruházunk fel. Ugyanis, hogyha nálunk a legerősebb a kapacitás, akkor nálunk lesz a legjobb innováció, a legjobb termékek, a legjobb versenyképesség. Én ezért is mondom, hogy a 700-as sávot meg kell nyitni, a 800-as nem jó, mert a derogációk tulajdonképpen itt nem érvényesülnek. Ez a valóság. A Totalovszki jelentésben is beszéltünk már erről, és ott megnéztük a széles sávú kapacitásokat. Azt mondtuk, hogy az egy giga per szekundum kell, hogy legyen az általános kapacitás, és legalább 100 mega mindenhol, mert csak akkor lehetünk a telekom, a digitális gazdaság, illetve az általános gazdaság szempontjából verseny előnyben és vezető pozícióban. Ez nem olyan bonyolult egyébként, ennek benne kell lenni az állásfoglalásban, és ez gondolom, hogy benne is lesz, úgyhogy köszönjük a munkát. Grazie, kolléga Akmár. Köszönöm, Hökmark kolléga. Elnézést, hogyha az imént a jelentéstevővel beszélgettem, itt csupán a, követ, a munkaszervezésről volt szó. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, aztán a jelentéstevő kapja meg a szót zárszó céljából. Thank you, thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen nagy érdeklődéssel olvastuk el ezt az állásfoglalás tervezetet, és természetesen az itteni hozzászólásokat is meghallgattuk a teremben. A roaming valóban eklatáns példája annak, hogy hogyan működnek a dolgok, amikor nincsen belső piac. A roaming csomag megvitatásakor is kiderült ez. Akkor megvoltak a célkitűzések, amiket el akartunk érni, és reméljük, hogy ezeket a célkitűzéseket tényleg el is tudjuk érni a roamingos intézkedések segítségével, méghozzá a közeli jövőben. Ugyanis a roaming rendelet a jövő évben, a hármas roaming rendelet a jövő évben már hatályba lép. Ez segítheti az energia a a mobil belső piac kialakulását, de ehhez még más feltételek is szükségesek, többek között a megfelelő frekvencia politika, mint amit a kolléga az imént már elmondott. Tehát, hogyha nincsen belső piac, akkor mindenképpen versenyhátrányba kerülünk, A roaming szabályok megvannak, elfogadásra kerültek, és vannak az intézkedések között olyanok, amelyek már a jövő évben hatályba lépnek, és reméljük, hogy ezek hozzájárulnak majd egy roamingmentes Európa kialakításához. Természetesen még további intézkedésekre is szükség lesz, hogy egy igazi belső piac létrejöjjön, és a tanácsi következtetése komoly mandátumot adtak a bizottságnak ehhez. Köszönöm, a jelentéstövőnek adom a szót. A módosítókat június 16-a 12 óráig kell benyújtani. Róda úr, a szó. Elnézést, 6, június 6 javítja magát az elnök. Tak for det. Jeg er jo i den yderst... Köszönöm szépen. Abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy a kollégák valamennyi kijelentésével egyet tudok érteni. De Castillo asszony. Sajnos nem tudott jelen lenni, de világosan támogatta azt, hogy állásfoglalásunkat ilyen specifikus formában készítsük el a roamingról pontosítva. Természetesen tudjuk, hogy van itt egy általános keret. Támogatom Castillo asszony prioritásait. A tagállamoknak szintén világos jelzésre van szükségük. Egy reménytelen döntés született, amikor is a digitális menetrend esetében az infrastruktúrás beruházások ügyét lefékezték. Egyetértek azzal, ami elhangzott a cloud computing, az adatbiztonság, az infrastruktúrák tárgyában. Ezt egyébként már a bevezetőmben is megemlítettem. Figyelnünk kell arra, hogy foglalkozzunk az ilyen jelentésekkel, mert megtettük ezt előzetesen is, és össze kell gyűjtenünk az eddigi ismereteinket, és figyelnünk kell arra, hogy ezek a dokumentumok ne legyenek túlterheltek, ne egyfajta karácsonyfát kívánságlistát készítsünk. Hök hát, Markónak is köszönöm észrevételeit. Miért is döntöttem a roaming mellett, mint súlypont mellett? Példa ez arra, hogy Európában ö, miféle kudarcok alakultak ki. Ez ö, nem megfelelő belső piac sem a gazdasági szereplők, sem a hálózatok szempontjából, és már a spektrummal kapcsolatos tárgyalások során is szó esett erről. Azt hiszem, hogy a bizottság is egy együttműködő szereplő volt a tekintetben, de sajnos meg kell állapítanunk, hogy a tagállamok nem érdekeltek ezen döntés meghozásában, amely szükséges lenne ahhoz, hogy létrejöjjön ez a belső piac, amely újra versenyképessé tenne minket ezen a területen. Gunnar már egy nagyon fontos dolgot mondott, amit mindenképpen be kell kapcsolnunk. A 700 MHz-es széles sávot meg kell említenünk mindenféleképpen. Aztán itt ezek a megszorítások, amelyeket a bizottság javaslatán eszközöltek, a beruházásokat, illetően ezt is meg kell említeni. A roaming az jó példát nyújt arra, hogy ez a terület nem felel meg annak, amire mi törekszünk. A tagállamokat tehát nyomás alá kell helyeznünk, hogy felismerjék ezt a lehetőséget, hogy lássák, hogy ezáltal hozzájárulhatunk a mobilitáshoz, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és a közösségi feltételek alapján építhetünk itt ki valamit, nem pedig rövid, látó ö, megszorítások mentén az egyes tagállami költségvetésekben. Ebben a szemben fogom létrehozni ezt az elsőfogást, és köszönöm a jó együttműködést. Elnök, köszönöm Róde kollégának. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Az energiapiac jó működése tárgyában Buzek kolléga kap szót, tessék. agendę cyfrową i wspólny rynek dla agendy cyfrowej w Unii. A közös piac digitális menetrendjéről most beszéltünk, most pedig az energia közös piacára térünk át. Hölgyeim és uraim, szinte ez volt a fő témája a múlt heti tanácsülésnek, az adóügyeken kívül az energiapolitika volt a fő témájuk. Az energiárakat le kell szorítanunk, hogyha meg akarjuk tartani a versenyképességünket. A termelési költségek nagymértékben függenek az energia költségektől, és ezért rendkívül nagy kihívás az egész európai gazdaság számára ez a kérdés. A második kérdés az energiaellátás biztonsága, és erről szól a mi jelentésünk. A közös energiapiacról, amelynek az ellátását kell biztossá tenni, elérhető, megengedhető árakon, versenyképes módon, és úgy, hogy semmilyen káros hatása ne legyen ennek a környezetre és az éghajlatváltozásra. Már kétszer beszéltünk erről a témáról, éppen ezért nem akarok most túlságosan részletesen beszélni róla. Elértünk abba a szakaszba, ahol kompromisszumos módosítók már születtek. 467 módosítót nyújtottak be. Hát tipikus a módosítók mennyisége az ilyen jellegű jelentéseknél, mindig 4-500 módosító születik. Szeretném megköszönni minden kollégának, aki módosítót nyújtott be, hogy ezt megtette. Biztos vagyok abban, hogy a legtöbb csak bővíti a jelentés tartalmát. Persze soha nem tervezhetünk százszerzalékosan, hogyha egy ilyen jelentést elkezdünk megírni. A jelentésbe beépít megkezdjük a módosításokat, és a jelentés fő kérdéseivel kapcsolatban nem voltak ellenvetések, ezért feltételezem, hogy a szakbizottság támogatja azt az elképzelést, hogy a közös energiapiacot létrehozzuk, és ezt a kezdeményezést 2015-ben elindítsuk. Ez hasonló a tanács döntéséhez a 2011-es következtetéseiben. Már akkor ők támogatják azt, hogy 2015-ben indítsuk útjára a közös energiapiacot, de a tagállamoknak kell a legaktívabb szerepet betölteniük ebben a folyamatban. Természetesen az irányelvek, a rendelet ezzel kapcsolatban megszületett, a bizottság nagyon aktív részt vett a harmadik éghajlat csomag kidolgozásában, és most a tagállamoknak kell ezen jogszabályokat beépíteniük a saját rendszereikbe, és erről is beszél a jelentésem. 35 kompromisszumos módosító született, Szeretném, hogyha ezekre önök reagálnának. A sedókkal már az első egyeztetést megtartottuk. Két hét múlva lesz még további egyeztetés. Strasbourgban szeretnék találkozni a sedókkal, hogy a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban megállapodhassunk. Holnap kellene szavaznunk a jelentésemről, Ugyanakkor a módosítók fordítása késedelmet szenvedett, a fordítás csak a múlt héten jutott el hozzánk, ezért az árnyék jelentéstevők nagyon kedvesen egyhangulag beleegyeztek abba, hogy a szavazást június 20-ára halasszuk. Úgyhogy még van időnk, de nagyon keményen kell dolgoznunk, hogy az összes módosítóban meg tudjunk állapodni. 35 kompromisszumos módosító már létezik, mint mondtam. Ezeket nem szeretném most egyenként ismertetni, inkább azt kérném, hogy mindenki kommentálja azokat, és utána az árnyék jelentéstevőkkel megvitatjuk azokat. Még egyszer hálás köszönet azért, hogy ennyire részletes reakciókat kaptam az észrevételeikben, hiszen ez rendkívül hasznos lesz Csütörtökön reggel 9-kor lesz egy meghallgatás erről a témáról, június 6-án, csütörtökön, tehát egy hét múlva, Öttinger biztos úr is jelen lesz. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű üzenet minnyájunk számára, hogyha biztos maga eljön, akkor ez egy rendkívül fontos téma a közös energiapiac létrehozása. Két általános megjegyzésem lenne, mielőtt a vitát megnyitnánk. A jelentésem egyértelműen két részre oszlik. Az első a jelenlegi helyzetet elemzi, az, hogy mit gondolunk, hogy a piac hogyan kell, hogy kinézzen a fogyasztók az egyéni felhasználók szempontjából és az üzleti felhasználók szempontjából. Ez a fő témája a jelentés első részének. És felsorolom a legfontosabb problémákat vagy ellenvetéseket a piaccal kapcsolatban. A jelentés második részében pedig felsoroljuk azon fellépéseket, amelyeket a bizottságnak, a nemzeti szabályozó hatóságoknak és a tagállamoknak kell hozniuk, vagy a beruházóknak. Minden fellépést felsorolunk, amelyet útjára kell indítani azért, hogy a piac működőképes lehessen. Bizonyos fellépésekkel kapcsolatban vannak javaslatok, amelyeket talán inkább az első részbe kellene bevenni. Néhány módosító erre vonatkozik, és néhány pedig azt mondja, hogy a piac nem működik megfelelően, ezért szeretném, hogyha inkább a jelentés második részébe kerülnének azok. Nos, egyetértek az önök felvetéseivel, de kérem, hogy fogadják el, hogy a módosítókat az első részből a másodikba át fogjuk rakni, hogyha, hogyha az általános kérdésekre vonatkozik a módosító és a jelenlegi helyzet értékelésére, akkor azt az első részbe fogjuk bevenni, hogyha viszont a tagállami felépések listájára vonatkozik a módosító, akkor azt a második részbe fogjuk bevenni. Remélem, hogy egyetértenek velem. Az árnyékjelentéstevőktől az észrevételek benyújtási határideje ma volt. Mindent nem kaptam még meg, de Judit től már megkaptam az észrevételeket, általános jellegűeket, még néhány részletre szükség van. Az egyik észrevétel azt mondja, hogy nehéz lesz megállapodni egy kérdéssel kapcsolatban. Jens Rode is beküldte az észrevételeit. Általában viszont azt látom, hogy széles körül a támogatottsága az eddig megfogalmazottaknak. Nagyon hálás vagyok ezért, nyitott vagyok az eszmecserére, hogyha ma további észrevételeik vannak, akkor annak nagyon örülök, és nagy figyelemmel hallgatom őket. Minden kompromisszumos módosító itt van előttem, és ö, minden észrevételt kézzel utána feljegyzek, és természetesen a következő ülésre ezeket átvésülöm. Köszönöm elnök asszony. Grazie, kolléga. Köszönöm Buzek kollégának. Most pedig jelentéstevőként Róde alelnök úr kap szót. Okay, thank you. I'll now do it in English. But uh, first of all, thank you. Angolul fogom fogok hozzászólni. Köszönöm Buzek úrnak a munkáját a kompromisszumos módosítók megfogalmazásában. Azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett. Több olyan kompromisszumot sikerült megfogalmazni, amely a frakciók széles körű támogatottságát élvezheti majd. Ugyanakkor nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni a kompromisszumokkal kapcsolatban, csak két kérdést szeretnék kiemelni. Először is nagy örömmel látom, hogy az átlátható felhasználása a hálózat kapcsolóknak a szabályozók és a TSO között az erre vonatkozó javaslat a 25. bekezdésbe bekerült. Az ilyen kezdeményezések nagyon fontosak azért, hogy jól működő európai energiapiacot tudjunk kialakítani, és a határon átnyúló kereskedelmet is. Másodszorban kompromisszumos módosítót szeretnénk az 11-es bekezdésre bevenni, a jelentéstervezetben. Ezen bekezdés foglalkozik azzal az igényel, hogy az infrastruktúrába kell beruházni, és stabil, vállalkozás keret keretszabályokat kell megfogalmazni. Az én 188-as módosítomban azt javasoltam, hogy anélkül, hogy korlátoznánk a belső piac működését, a nyugdíjalapok és az intézményes beruházókat lehet, lehetővé kell tenni számukra, hogy a transmisszióba, az átalakításba befektessenek. Nagyon örülnék, hogyha az előadó úr ezt az aspektust bevenné a 11-es bekezdése vonatkozó kompromisszumba. Ennek a következő az oka. Mint tudják, a bizottság jelenlegi értelmezése az unbundling, a szétválasztási szabályoknak az, hogy a nyugdíjalapokat megakadályozzuk abban, hogy az áttételi hálókba és az áramtermelésbe egy időben tudjanak befektetni. Ugyanakkor a beruházók a megújuló, megújuló energiaforrásokba, például offshore szélerő parkokba fektetnek be. Ez az értelmezés eh, ellentétes azzal, hogy milyen óriási igény van az energiainfrastruktúrába történő beruházásra. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyitottnak kell hagynunk a lehetőséget arra, hogy az intézményes beruházók az áram átvitelbe és az áramtermelésbe egyidejűleg eh, beruházhassanak. Ami az iránymutatásokat illeti, meg kell nézni, hogy milyen kapat lehetőségek vannak arra, hogy mind az áram átvitelben, mind az termelésbe be lehessen ruházni. Remélem, hogy Buzek úr ezzel kapcsolatban figyelembe veszi az érvelésemet, és így a kompromisszumba bevonja ezt az érvelést. Még egyszer köszönöm, hogy ennyire nyitottan áll a kérdésekhez, és az árnyék jelentéstevők is, és ezt a kiváló anyagot is köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Róda elnök úrnak. Turmes úr kap szót. Köszönöm szépen. Először is Jesszinek és csapatának szeretnék gratulálni, mert uh, Jerzsinek és csapatának szeretnék gratulálni, hogy uh, ilyen jól kezelték ezt a témát, és két-három konkrét példára szeretnék rátérni. A gáz kapcsán mindenkinek meg kell értenie, hogy a legnagyobb különbség az Európai Uniós és az USA gázárai között nem az, hogy az USA-ban lementek a gázárak, hanem a nagy különbséget az okozza, hogy itt Európában fölment a gázára. Elég csak megnézni a statisztikákat 2008-9 és 2013 között. Az európai gázár emelkedés nagyobb, mint a gázár csökkenése az USA-ban. Ez az egyetlen oka, illetve ennek az egyetlen oka, az olaj árának indexációja, és hát meg kell néznünk, hogy a Gazprom hogyan járt el ebben az esetben. Hogyha visszatérünk a 70-es évekbe, amikor a gáz próbálta leváltani az olaj, akkor mi történt? Majdnem a legtöbb elektromos energiát, majdnem az összes elektromos energiát olajból állítottuk elő, és most a nehéz olajból előállított energia szinte 1%-ot képvisel csak, tehát az olajár indexációnak most már semmilyen értelme nincsen. Ezt kell egyértelművé tenni. Az Európai Uniónak véget kell vetni ennek a történetnek, lapozni kell, semmi értelme annak, hogy a gáz és az olajpiacot mostantól kezdve összekössük, akármilyen módon is milliárdokat fizetnek az európai fogyasztók emiatt az olajár indexálás miatt. Úgy gondolom, hogy egyszer a versenyfőigazgatóságnak fel kell majd tenni a kérdést, hogy miért fogadjuk el azt, hogy még mindig működik az olajár indexálás, mert véleményem szerint ez most már teljesen értelmetlen. Jó lenne, hogyha a versenyfőigazgatóság ezt megnézni, Milliárdokat, euró milliárdokat lehetne ezzel megspórolni. Ez most már teljesen indokolatlan, sőt, szerintem törvénytelen. Aztán a nagybani energiapiacon, és ezt most Németország esetében fogom elmondani, hogy mi történik. 2009-ben 70 euró per megawattóránál jártunk, most 40. egyes fogyasztóknak a 40 a, a kiadások 40%-a magához, az energia árhoz kapcsolódik, a többi 60% pedig a hálózatokhoz és egyéb költségekhez. Tehát itt van ez a 40%, és ez szinte megfeleződött és érdekes módon az emberek mégis ugyanannyi villanyszámlát fizetnek. Tehát hiába volt ez a csökkenés, ez a komponens nem jelent meg végül a fogyasztóknál a számlák csökkenésében. És ez nem csak Németországra vonatkozik. Amikor a nagy, nagy kereskedelmi árak fölmennek, akkor a fogyasztókra ezt ráverik, és a fogyasztók többet fizetnek. De amikor a nagykereskedelmi árak lemennek, akkor meg nem fizetnek kevesebbet a fogyasztók, hanem ugyanannyit fizetnek, vagy még többet. Tehát a fogyasztók itt milliárdokat veszítenek el, ami mind szépen bevándorol a nagykereskedők zsebébe. Tehát azoknak a zsebébe, akik a nagykereskedelmi piacon sokkal olcsóbban veszik meg az energiát, és mégis ugyanannyiért vagy drágábban adják el. Ez pedig elfogadhatatlan. Ezt a fogyasztók is kezdik látni, és úgy tűnik, hogy kifolyik teljesen a kezünkből az irányítás. Az egyensúly megtalálni persze nem könnyű. Mindenki szeretné az egységre lebontott elektromos áram árakat a lehető legalacsonyabban tartani. Az energiaintenzív ipartól nagyon komoly nyomás érkezik, mert ők azt mondják, hogy kérjük az elektromos áramot mondjuk 30 vagy 40 euró megawattórás áram. Hogyha ezt lehetővé tesszük, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy az energiafogyasztás 30-40-50 százalékát ezen a szinten fogják megvalósítani, de akkor valaki másnak meg kell fizetni az ezzel kapcsolatos költségeket. Tehát valahogy az elkövetkező 15-20 évben is meg kell fizetni az erőművek működését. Mindenki tudja, hogy az elektromos hálózat modernizációjára sort kell keríteni. Tehát egy olyan konfliktus helyzetben vagyunk, hogy egyik oldalon ott vannak azok az ígéretek, hogy az egységnyi energiaárak alacsonyak lesznek. Ugyanakkor nem találunk semmilyen beruházót, hogyha valamilyen marzsot nem engedélyezünk. És ezt a nagyon-nagyon nehéz egyensúlyt kellene valahogy megjelentetni a jelentésben. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Törmesz kollégának. Nem figyeltem annyira az időre, elnézést kérek a többi kollégától, ezért most az elnyék jelentéstevők hozzászólásainak végére értünk, következzen a többi kolléga két percben, Balcsitis kolléga kap szót, tessék. Ačiū gerbime pirmininkė. Tikrai pats jau pataisų kiekis. Köszönöm szépen. Nagyon sok módosító van, ami kimondja, hogy a dokumentum nagyon érdekes, de azért ugye bizonyos pontokon változtatni kellene ezen. Ezzel én is egyetértek, én is nagyon fontosnak tartom ezt a szöveget, különösen azon országok szempontjából, akik nem nagyon tudnak választani különböző lehetőségek közül. Az olajár indexálást miért engedik? Hát a válasz erre elég egyszerű. Ezek az országok évtizedeken keresztül bilaterális megállapodásokhoz kellett, hogy tartsák magukat, és amikor 30-40-50 éve ugyanazok a hálózatok működnek, akkor előfordul, hogy bizonyos szolgáltatóktól, például Oroszországtól már kedvezményesebb árakat kapnak bizonyos tagállamok, és természetesen Oroszország nem nézi jó szemmel az európai konkurencia kialakulását. Nagyon sok megjegyzésem nincsen a dokumentummal kapcsolatban. A dokumentum úgy gondolom, hogy jó, és nem csak a tagállamoknak kellene kezdeményezésekkel élniük, hanem a bizottságnak is. Ugyanis a bizottságnak egyfajta mediátor szerepet kellene itt betöltenie ugyanis még mindig működik a konkurencia, működik a verseny, vannak különbségek az energiaárakban, erre mindig visszatérünk erre a kérdésre, de hát ez így van, és ez valószínűleg a közeli jövőben nem is fog megváltozni. Amikor létrejön majd az energia belső piac, akkor végre fellélegezhetünk és hátradőlhetünk, és akkor valószínűleg versenyképesebbek is leszünk, és nem lesznek meg azok a komoly problémák, amelyekkel ma szembe kell néznünk. És remélem, hogy a gyakorlati végrehajtás minél hamarabb megvalósul majd. Angel kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam is. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Számos módosító indítványunkat megtaláljuk a kompromisszumos módosítókban, és azt hiszem, hogy a tagállamokkal szemben jelenleg nagyon világosan meg kell fogalmaznunk, hogy az energia belső piaci csomag egy pár alap elemét végre már végre kellene hajtani, és ez Buzek úr jelentésében nagyon világosan kifejezésre jut, hiszen lehetetlen az, hogy a nemzeti energiapolitika következtetései nem jelennek meg az energia belső piaci szakpolitikában az EU részéről. Éppen ezért az energia szabályozókra nagyon fontos feladat hárul, különösen, hogyha az árképződés folyamatát megnézzük, amiről Turms úr is beszélt. Az áramszolgáltató konszernek esetében mindenképpen egységességre van szükség, és a fogyasztók érdekében ezeket a területeket szabályozni kell. Az erősebb európai szintre emelés számos területen az energiapolitikában hangsúlyozandó módosítóink révén a támogatási rendszereket erősebben összhangba kell hozni, ugyanakkor az energiakülpolitika tekintetében is, hogyha minden egyes tagállam külön-külön szerződéseket köt harmadik államokkal, Nos, ez kedvezőtlen az Európai Unió energiapolitikája szempontjából. Örülök, hogy számos elemet felvettek a jelentésbe a megújuló energiák integrációjának erősítése tárgyában. A jelenlegi energiainfrastruktúra ugyan a hagyományos energia előállítást szolgálja, és a Smart Gripsek révén lehetne a megújuló energiákat jobban bevonni. A határokon átnyúló együttműködés egy új kihívást támaszt e tekintetben. Köszönetet mondok azért is, hogy a jelentéstevő ezeket az aspektusokat felvette a kompromisszumos módosítóiba, és remélem, hogy jó jelentést sikerül majd együtt kialakítanunk. Elnök, köszönöm. Csicsasztár kolléga kapszót, tessék. Uh, Elnök asszony, köszönöm szépen. Simánszki ECR Shadow nevében fogok hozzászólni, aki elnézést kér, hogy nincsen itt, de vissza kellett mennie Lengyelországba, és hát nem tudom, hogy ez azzal áll le kapcsolatban, hogy Erzsi Buzek a jelentéstevőnk, de minden esetre akkor az árnyék jelentéstevő nevében azt szeretném elmondani, hogy ő is szeretne köszönetet mondani, az előadónak, és négy aggája van. Az első a, a szabályozott áraktól a szabad piacra való átállás. Ő azt mondja, hogy ezt lassan kell megtenni, nem lehet nagyon gyors ez az átállás. Másodszorban pedig azt az üzenetet szeretné eljutatni, hogy azok a tagállamok, amelyek kapacitáspiacot vezetnek be, egy rendkívül fontos mechanizmust indítanak el a megújuló energiaforrások támogatásának tekintetében. És úgy gondolja az jelentéstevő, hogy bizonyos szövegrészek túl keményen fogalmaznak ebben a tekintetben. Az intelligens hálózatokat mi mindannyian támogatjuk, ez egy, tényleg ez egy fantasztikus találmány, de a fogyasztók, fogyasztóknak is meg kellene magyarázni, hogy ők ebből mit profitálnak, mert hogy ugye nekik is kell majd ezért fizetni. Úgyhogy valami referenciát be kellene venni a szövegbe, hogy a fogyasztóknak ki fogja megmagyarázni, hogy mindez mire jó és miért kell többet fizetniük. Aztán itt van a gáz szerepe, amelynek egyfajta támogató, hátulról támogató szerepe van a megújulók mögött, és ezzel kapcsolatban is fel kellene venni egy szövegrészt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vittorio Prodi kap szót. Eh, grazie Presidente, grazie anche al... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Buzák jelentéstevő úrnak is. Azt szeretném kiemelni, hogy vannak itt fejlődések az infrastruktúrák tekintetében, amelyek az energiapiacot valódi európai szintre emelik. Ez az úgynevezett supergrid, a szuperhálózat, amelyet a lehető leghamarabb meg kell valósítani, minél hamarabb megtörténik, ez annál jobb. Nos, ez lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kiaknázzuk az összes energiaformát, oly módon, hogy ezeket nem egymás alternatíváiként használjuk, hanem egymás helyettesítőiként. Ezzel a hálózattal statisztikai kompenzációra van szükség, lehetőség például a szélenergia esetében. A szélenergia egy előirányozható energiaforrássá válik, tervezhető energiaforrássá, és a hidro, elekt, hidroenergia, vízenergia szintén. Így módon vissza lehet majd nyúlni a szélenergiához is szükség esetén és mindez arra ö, kényszerít minket, hogy valóban egy európai szinten tevékenykedjünk. Ugyanez a helyzet a földgázzal is. a tárolási infrastruktúrák kiépítése révén, és a földgáz természetesen egy bizonyos rugalmasságot biztosít majd, hiszen a kapcsolat hő és energiatermelés a hő tárolással lehetővé válik, és így módon a hálózat olyan rugalmassága rendelkezik majd, amely jelenleg még nem adott, és így módon, ha ezt európai szinten megtesszük, még inkább észszerűbbé tudjuk tenni ezt az egész területet. Nekünk ösztönöznünk kell ezen beruházások európai szintű végrehajtását, hiszen ezekre szükség van, ezek mindenképpen megvalósítandók, és hogyha rövid időn belül megvalósulnak, akkor hozzájárulhatnak a jelenlegi gazdasági válság meghaladásához is. Köszönöm, elnök, köszönöm. Vidal Quadras kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer gratulálni szeretnék a jelentést jelentéstevőnek Búzák úrnak, remek munkájáért, melyet ezzel a jelentéssel kapcsolatosan végzett. Csalódást keltő, hogy most 2013-ban még mindig olyan hosszú út van előttünk az energia belső piac teljes körű megvalósításáig. Ma délután irodámban fogadtam az orosz parlament, a Duma Energiaügyi Bizottságának elnökét, aki támogatja az energiapolitikában a szétválasztás témáját, és én egyetértettem vele ezt tette egy stratégiai szükségesség, igenis. A, az által mondottak tomácsolása kicsit későn érkezett meg, de megérkezett. Nos, folytatom spanyolul. Nos, tehát ez egy stratégiai szükségesség, ahogyan a jelentéstevő is kijelenti ebben a dokumentumban. Fontos, hogy létrejöjjön az energia belső piaca. A megújuló energiák ösztönzése szintén fontos, az energia mixtúrák megváltoztatandók az egyes országokban, másrésztről pedig az elszigetelt piacok és az energiaszigetek támogatása velük való foglalkozás szintén nagyon fontos. Országomban 25 milliárdos deficit halmozódott fel, és ezt most megpróbáljuk most a fogyasztók és a vállalatok között megosztani, és éles vita zajlik jelenleg. Nos, ennek fényében a földgáz és elektromos áram belső piaca egy mindenféleképpen megvalósítandó ö, szükséglet. A búzek jelentés véleményem szerint hasznos hozzájárulás lesz ezen elengedhetetlen folyamat felgyorsításához. Merkis kolléga kapszott mondja az elnök. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, egy kicsit nehezen tudtam összeegyeztetni a különböző szakbizottsági munkáimat, mert egy másik szakbizottságban kellett uh, szavaznom. Buzek kollégának köszönöm szépen azt, hogy remek együttműködésben dolgoztunk, nem csak az én frakciómmal működött együtt, hanem azt hiszem, hogy az összes árnyék jelentéstevővel. A kompromisszumok így első látásra nagyon jónak tűnnek, mert sokat foglalkoznak a fogyasztók jogaival, ami nagyon fontos, hiszen a belső piac mégis miért van, ha nem a fogyasztók miatt? Az infrastrukturális beruházások, a flexibilitás és a több megújuló energiaforrás használata mind nagyon jó részek. A kompromisszumoknál viszont van még néhány olyan rész, amin egy kicsit tovább kellene dolgozni. Az energiaszegénység nagyon fontos az én frakcióm számára, és különösen a válságos időben fontos lenne, és különösen a déli országokban fontos lenne, hogy az energiaszegénységet meg tudjuk állítani. Ez fontos lenne az energia belső piac szempontjából az energiaszegénységet nem csak nemzeti szinten kell megoldani, hanem európai szinten is fel kell lépni ez ellen. A nem konvencionális energiák és a szénmegkötés szintén olyan lehetőségek, amelyekről többet kellene írni a kompromisszumos szövegben. Egyértelműen ki kell mondani, hogy a fosszilis és a nukleáris energiának milyen negatív hatásai vannak, hiszen egy igazi közös energia belső piac csak úgy működhet, hogyha egy nyelven beszélünk, hogyha a fosszilis energiákat támogató állami támogatásokat megszüntetjük, mert ezek tényleg torzítják a piacot. Aztán van itt néhány kérdés a kapacitás mechanizmussal a kapacitás mechanizmussal kapcsolatban is, én úgy gondolom, hogy más alternatívákat is lehet itt alkalmazni. Összességében pozitív megközelítés, hogy a beruházások tekintetében nagy rugalmasságot biztosítanak. Több kolléga is emltette már a szabályozott vagy nem szabályozott árakat. Sok tagállam számára rendkívül fontos ez. Hogyan lehet a szabályozottságot, a szabályozott árakat lépcsőzetesen úgy megszüntetni, hogy ez ne okozzon sokkot a fogyasztóknak. Vannak olyanok, akik maximális nyitottságot akarnak, de tényleg figyeljünk arra, hogy ne legyen ez, tehát ez ne járjon semmilyen sok hatással. Egyébként pedig köszönöm szépen Buzek úrnak és a többi árnyék jelentéstevőnek a munkát. Köszönöm. Ramfdorf kollégának adok szót. Köszönöm szépen, én csak két pontot szeretnék megemlíteni. Egyébként nagyon jó ez a jelentés, és Buzek úrnak szeretnék is gratulálni. Remek munkát végzett. De akkor most nézzük ezt a két pontot. Az egyik az integrált piac szükségessége. Az alapvető probléma itt a belső piac integrálásával kapcsolatban az energia körében az infrastruktúra. Vannak nemzeti szinten működő monopóliumok ebben az ágazatban, és ezek a monopóliumok úgy viselkednek, mint hogyha valami kiskirályok lennének, és nagyon sok olyan belső akadály van, amit még fel kell számolnunk ezen a téren. Ami pedig a megújulókat illeti, itt az a probléma, hogy a megújulóknak még nincsen meg a megfelelő infrastruktúrális háttere és amennyiben nincs meg ez a szükséges infrastruktúra, már pedig nincs meg, akkor ez lesz a legnagyobb akadály ezen a területen. Más részről pedig itt van az összekapcsolhatóság a gáz ellátás területén. Ugye gázválság volt 2009 elején, és ez még valamennyire mindig tart, és az orosz gáz nem mindig maximálisan elérhető, és volt, hogy elérhető volt, de az összekapcsolhatóság nem valósult meg. Aztán belaruszon keresztül is meg lehetett volna oldani a problémát, de az infrastruktúrák összekapcsolhatósága ott sem működött. Aztán a második kérdés pedig az ár. Az ár az ugye gazdasági szempontból felelősségteljes kell, hogy legyen, és nem tudok egyetérteni azzal, hogy az alacsony árak gazdasági szempontból vitathatatlanok. Tudjuk a múltunkból, hogy az alacsony erőforrások a, milyen kapcsolatban vannak a technikai fejlődéssel egy remek indiai történész nagyon sok tanulmányt írt arról, hogy Indiában az alacsony források leállították, blokkolták a technológiai fejlődést és a fölfele mutató újabb technológiákra való átállást. A Szovjetunió történetéből pedig azt tudjuk, hogy az alacsony energiaárak sokszor megakadályozták azt, hogy modernebb technológiákra kapcsoljon át az ipar. Tehát nem feltétlenül a legalacsonyabb energiaárak a jók, hanem a megfelelő energiaárak a jók. Kiegyensúlyozottságot kell találnunk a megengedhetőség, a kifizethetőség szempontjából egyrészt, hogy az ipar képviselői és a fogyasztók is ki tudják fizetni ezt a pénzt, másrészt pedig ugye tudjuk, hogy végesek a készleteink, és ezeket a készleteket kell megfelelőképpen beosztania az európai iparnak. Ez a két megjegyzésem van, egyébként tényleg remek a jelentés. Ultima interv. Köszönöm, utolsóként uh, Odi kolléga kapszót tessék. Köszönöm. Jó magam is csatlakoznék a Zserzi Buzák irányában kifejezett gratulációkhoz, hatalmas munkájáért, melyet végzett ezen jelentéssel kapcsolatban és az energiával kapcsolatban általánosságban, és elmondanám neki, hogy az energia közösség promóciója, amivel a francia köztársaság elnök is foglalkozott. Nos, e tekintetben sajnálom, hogy az Európai Tanács nem támogatta azt az elképzelést az állam és kormányfők ülésen, akik az energiatárgyában tanácskoztak nem régiben. Itt a halazatok finanszírozásának problémája ö, vetődik fel, hiszen itt van egy kiindulópont és egy végpont ö, számos forrással, fogyasztóval, a geotermikus energia, napenergia, szélenergia, földgáz, ahol persze nincs szél, ott nem lehet szélenergiát, szélenergiából energiát elő, előállítani, és a többi. Nos, tehát a hálózatok finanszírozása problémát jelent. Van itt egy elképzelés, amely Franciaországban jól működött a 20. században. A vidéki elektromos áramelőállítást finanszírozták egy kötelező hozzájárulás révén a fogyasztók részéről. Ez egy beruházási alapba került, és aztán megnézték, hogy hol kell finanszírozni, hogy minden európai polgár hozzájusson az energiához Európa területén, hiszen itt egyenlősség elve érvényesül. Nos, én ezt az elképzelést magamévá tettem, egyesek ellenzik, de azt hiszem, hogy lehetne ezt a finanszírozást tan tanulmányozni, ahelyett, hogy mindig nagy elképzelésekkel állunk elő állami, államháztartásból, ami üres. A projektkötvényeket vissza kell fizetni, az EBB szintén korlátozott forrásokkal rendelkezik az ilyen nem rentabilis infrastruktúrák finanszírozását illetően, tehát Esetleg ezt egy kompromisszum tárgyával lehetne tenni, vagy tanulmányozni lehetne ezt az elképzelést finanszírozási módozatként, és ez nem csupán az energiahálózatra, hanem a digitális hálózatra, a közlekedési hálózatra is alkalmazható autópályák, fizetőkapuk és egyebek kiépítésénél. Elnök, köszönöm most a bizottság nevében Jean Panek kap szót, tessék. Thank you, Madam Chair, and uh, good afternoon, everybody. Uh, I think uh, we... Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Én is szeretnék gratulálni az előadónak kiváló vég, kiválóan végzett munkájáért, és uh, minden érintetnek is szeretnénk megköszönni az előkészületeket, hogy uh, a jelenlegi helyzetben összeállították ezt az anyagot egyértelműen kiemeli a legfontosabb kérdéseket a belső piac lezárásával kapcsolatban, és, vagy kiépítésével kapcsolatban, és közben a módosítók is egyértelmű álláspontot tükröznek. Ez nagyon fontos a bizottság számára. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a belső piac kiépítésével kapcsolatban lezárhassuk a munkát, és ezt többször hangoztattuk. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy olyan időszakhoz értünk, amikor Valóban döntenünk kell a célkitűzésekről, ahogy az már elhangzott, a 2014-es, 2015-ös célkitűzések, a belső piac kiépítése, a szigetek felszámolása. Ezzel kapcsolatban már, amit könnyen el lehetett érni, azt már elértük. Most jönnek a nehezebb részek, ezek technikai, vagy és az itteni képviselők szempontjából, vagy pedig politikai szempontból nehéz kérdések, és ezért a sikerhez nagy, nagyon türelmes munkára és minden érintett munkájára szükség lesz. Készen állunk arra, hogy a nehéz részekkel is foglalkozzunk, de politikai támogatásra van szükségünk a parlament részéről. nagy mértékű támogatásra. Ezért ez a jelentés, amely nagyon egyértelműen foglal állást és beazonosítja a fontos kérdéseket, rendkívül fontos számunkra. Nem akarok az egyes kérdésekre rátérni, de mindenképpen ezeket feljegyeztük és figyelembe vesszük. Több módon is lehet erre reagálni, már néhányan foglalkoztunk korábban is. Ide tartozik az unbundling feltételek értelmezése az intézményes befektetők részére, és más kérdésekben még tovább kell gondolkoznunk, de biztosíthatjuk önöket, hogy egyetlen kérdést sem fogunk magára hagyni, mindegyikkel foglalkozunk, és nyitottak vagyunk minden észrevételre és eszmecserére. Köszönöm. Grazie, la parola ora. Köszönöm. Buzek úr kapja meg a szót a vita lezárásaként. Well, of... Köszönöm, tisztelt kollégák. Nagyon sok észrevétel hangzott el. Még egyszer köszönet ezért az eszmecseréért, a módosítókért és a rendkívül fontos elvégzett munkáért ezzel lehet kiváló ez a jelentés. Hát persze teljesen kiváló nem lehet, de azért a cél mégis ez kell, hogy legyen. Szeretném elmondani, hogy az összes kérdést feljegyeztem. Az egyik a nyugdíjalapokra vonatkozott, hiszen a döntés általában a tagállamok kezében van, vagy a magántulajdonosok, a magántőke esetén saját maguknak kell erről dönteniük, hogy akarnak-e beruházni az infrastruktúrába és az átváltásba, vagy sem. Nálunk például ez nem így van, hiszen nálunk van egy nagyon is erő, nagyon erős nyugdíjalapok, de a mai jogszabályok alapján nem lenne könnyű Lengyelországban ilyen területekre beruházniuk. De nagyon is értem a kérdés lényegét. Természetesen az árindexálás felszámolása kiváló elképzelés szerintem, de a szerződéseket, a Gazprom szerződéseket a meglévő jogszabályok alapján kötötték, úgyhogy nagyon nehéz lenne, nem lenne könnyű most újra tárgyalni az aláírt szerződéseket. De volt már erre példa legalábbis egy országban, Éppen ezért ezt példaként tekinthetjük. Valóban van erre lehetőség, de rendkívül gyenge helyzetben vagyunk, ami a következő időszak tárgyalását illeti. Tehát az első időszak 2018-ig tart, a következő időszakról, hogyha elkezdünk tárgyalni, akkor elkezdhetjük az árral, 2013 és 2018 közötti árral foglalkozó ártárgyalásokat is. Erre van lehetőség, de mindenre azért nincsen, de teljesen egyetértek önnel, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Ami a kis és nagy kereskedelmi piacot illeti. Nos, hát a piacon a verseny az segíthet nekünk. A teljes nyílt verseny, a teljesen nyitott piac, jól összekötött piac a célunk. Ezt már elmondtam. Az elektromos áramba való beruházás tekintetében tudjuk, hogy milyen az elektromos árampiac. Hogyha mi árampiacról beszélünk, akkor persze könnyebben be lehet ruházni, de hogyha nem tudunk még egyelőre arról dönteni, hogy akarunk ebbe az irányba elindulni, vagy sem. És általában ezt a tagállamok döntik el. Úgyhogy nagyon komolyan el kell ezen gondolkozni, hogy az-e a célunk, hogy Európai Uniós döntések felé induljunk el az árampiac tekintetében. Nos, az ezzel kapcsolatos támogatottság lehet, hogy nagyon alacsony lenne, de beszélhetünk erről. Nagyon fontos üzenet Litvániából. Tudjuk, hogy bizonyos energiapiacok teljesen lezártak, ugyanakkor az EU-tól is elszigeteltek. Írország, elnézést, ami a 2014 február 4-i Európai Tanács következtetéseit illeti, ezen következtetések alapján 2015-re már nem lenne szabad, hogy ilyen szigetek létezzenek. Legyünk optimisták. Én készen állok arra is, hogy egy külön fejezetben bekezdésben foglalkozzunk az ilyen helyekkel, mint Litvánia, Észtország, Lettország, talán Spanyolország és Portugália is, nem tudom, hogy ugyanez-e ott a helyzet. Egy külön bekezdést kellene az energia szigetekre szánni. Ezt nagyon támogatnám. Lang kollégának. Teljesen egyetértek azzal, amit mondott, úgyhogy nem akarok erről most részletesebben beszélni. Jives Egyértelmű ez a négy kérdés. Nem látok igazán okot, nem látok itt igazán eltérést az általat felvetett négy ponthoz képest. Minden persze megfogalmazás kérdése, úgyhogy megfelelő megfogalmazást kell találnunk. Vittorio, nagyon köszönöm. Valóban a stratégiai energia technológia tervekről beszéltél. Hogyha a Super beszélünk, vagy a nagy hatékonyságú hálózatokról, az szupergridekről, és az ipari kezdeményezésekkel akarjuk ezt egyeztetni, és az ipari beruházóinkkal akarjuk ezt összehozni. Ez mindenképpen rendkívül fontos. És más kutatásokat is le kell zárni, mert az eredményeket a lehető leghamarabb fel is kell használni. Alekó, köszönöm a hozzászólásodat. Te is megemlítetted az energiaszigeteket, úgyhogy egészen hasonló erre a válasz. Nagyon lelkes vagyok. Lelkesen támogatom az egységes energiapiac elképzelését, hiszen az Európai Unió nincsen könnyű időszakban, hogyha az egyik Európai Uniós szakpolitikát sikerül előrevinni, az pont az energiapolitika lesz. Hogyha komolyan átgondoljuk a mai helyzetet az Európai Unióban, egyetlen egy olyan szakpolitika van, amely rendkívül fontos, alapvető pont, fontosságú a versenyképesség szempontjából, a megtakarítása, a polgárok pénzének megtakarítása szempontjából, és ezen tudunk előrevinni, mert a nagy többség ezt támogatja, akkor el kell indulnunk ezen az úton. Természetesen a részletekben lehetnek nézeteltérések, mint mindig, de általában véve a megközelítés nagyon hasonlatos mindenhol. Márkis asszony, köszönöm a hozzászólását, ezt már elolvastam, hiszen már nincs itt? Nincs itt. Rendben. Elment. Jó. Egy megjegyzés volt, nem a CCS valami más, de az árnyék jelentéstevő erre nem tért ki, úgyhogy majd a problémákat a közeljövőben megbeszéljük. Ramsdorf kolléga, köszönöm szépen. Egyetértek. Úgy látom, hogy van némi különbség az ár és a költség között. És azt gondolom, hogy önök erről beszélnek, hiszen ez nem egészen ugyanaz valóban. Kicsit filozofikus felvetés ez, úgyhogy talán bilaterálisan lehet erről a fontos kérdésről beszélni. Végül pedig Odi kolléga a beruházásokról szólt. Általában azt gondolom, hogy az önjavaslat eléggé egyértelmű. Nem hiszem, hogy lehetséges ezt összehozni a kompromisszumos módosítókkal. Külön fogunk erről szavazni, és én szeretném ezt támogatni. De nagyon nehéz ezt egy kompromisszumos módosítóba bevenni. Mert ez egy konkrét technikai probléma. Köszönöm szépen még egyszer, tisztelt kollégák! Rendkívül jó, hasznos volt ez az eszmecsere az én szempontomból. Remélem, hogy a következő két hétben sikerül komolyan dolgozni, mert le kell zárni a 35 vagy akár még több kompromisszumos módosító kidolgozását, és június 20-án fogunk szavazni. Köszönöm, Buzák kolléga! Szakbizottságunkban 2013. június 20-án kerül megtartásra megérkezett Tajáni biztos úr. Némileg túlléptük a kiszabott időt, mert 15 percben hagytunk időt Bózár kollégának a válaszadásra, de most majd egy kicsit újra szervezzük a munkát. Köszönöm. Ah, okay. Good, good, good. Free time, okay. Free time.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 Chiedo ai colleghi di prendere posto. Kérem, kollégák foglaljanak helyet, azonnal meg is kezdjük a munkát. Allora abbiamo il piacere di avere qui con noi il Üdvözöljük körünkben Tajani biztos urat, az Európai Bizottság alelnökét, aki azért látogatott el ide hozzánk, hogy eszmecserét folytassunk eh, az ipar témáját illetően, illetve a struktúrált perbeszéd keretében az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság között. Biztos úr, alelnök úr, öni a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves Lia, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel az Ipari Szakbizottság körében, és mindenekről tájékoztatni szeretném önöket a közelmúltbeli eseményekről, a versenyképességi tanácsról, amely még jelenleg is zajlik, és amelyen részt vettem, az ipari miniszterekkel megrendezett munkavacsorán, amelyre tegnap este került sor a Berlemont épületben. Nos, a vita során világosan kifejezésre jutott az összes iparügyi miniszter azon szándéka, hogy megerősítsük, ahogyan ezt az Európai Parlament, illetve a Szartori elnök asszony is mindig kérte, a versenyképességi tanács szerepét. Annak érdekében, hogy ez egyenrangú partnerévé válhassék az ECOFIN tanácsnak ott a makroökonomiáról beszélünk, és fontos döntéseket hozunk, ugyanakkor a reálgazdaság támogatásos nagyon fontos lenne a mikrogazdasággal foglalkozó tanács révén. A tegnap esti ülésen, informális ülésen, illetve a mai ülésen úgy döntöttünk, hogy a 2014-es februári Európai Tanácsülést előkészítjük, egy informális ipari tanács formájában, hogy számos javaslatot fogalmazunk meg a miniszterelnökök irányában, illetve az Európai Bizottság elnöke felé. Szeretném önöknek javasolni, hogy itt is szervezzenek néhány eseményt iparügyi szakbizottságként, az én főigazgatás, főigazgatóságommal, illetve az én részvételemmel, hogy a parlamentet is, a parlament álláspontját is előkészítsék a 2014-es februári Európai Tanács előkészítéseként. Nem veszíthetjük el ezt az alkalmat, a tekintetben, hogy erős politikai jelzést küldjünk, Európa újraiparosításán dolgozunk, amit tegnap este és ma előtt is hangoztattam miniszter kollégáimnak, az a következő, hogyha le akarjuk győzni a válságot, akkor az államadosságok lefaragásával párhuzamosan a reálgazdaságot is meg kell erősítenünk, a belső piacot, az ipart és a KKV-kat. Tehát itt valós iparpolitikára van szükség, ahogyan ezt bemutattam a minisztereknek is, melyek is a fő pontjai az Európai Bizottság közleményének az újraiparosítással kapcsolatosan Európában. Nos, beszéltünk itt a vállalkozói cselekvési tervről, a Task Force-ról is beszéltem a prioritást tervező cselekvések tárgyában. Ezek már dolgoznak, ezek az egységek. Bemutattam azt is, hogy melyek lesznek a következő kezdeményezések kezdvén az acélipar cselekvési tervétől, amely a parlament, az Európai Parlament együttműködésének is köszönhetően, hiszen a magasrangú csoportban az Európai Parlament is részt vett, Sartori és Perez elnökök személyében részt vettek itt a szakszervezetek, az ipar, illetve a biztosok, úgy szintén, és a tagállamok képviselői. A cselekvési tervet bemutattam a bizottságnak, mégpedig be fogom mutatni június 11-én, és Strasbourgban fogadják majd el plenáris ülés keretében ezt a cselekvési tervet. Az autóipari cselekvési terven is dolgozunk, ezt ma délelőtt bemutattam, hogy hogyan zajlanak ezek a fejlemények, a 2014-es leadership, illetve 2020-as leadership programmal. Itt a hajóiparról is, hajógyártásról is szó esett. Bemutattam az iparügyi minisztereknek a bizottság javaslatait, amelyek szerepelnek a termékbiztonság, a piacfelügyelőség és a nyomon követhetőséggel foglalkozó közleményben, ugye itt az importált termékek azokról, amelyeket az Európai Unión belül állítottak elő. Tájékoztattam a minisztereket arról is, hogy az Európai Bizottság június 6-án szervez majd egy eseményt, amelyen Szartori asszony is részt vesz. Egy magasrangú konferenciát szervezünk tehát az iparpolitikáról, dolgozunk tehát már azon, hogy előkészítsük ezt a jelentős tanácsi ülést. Számos kérdéssel foglalkoznunk kell, így az energiáival is, ez nagyon fontos vállalataink versenyképessége szempontjából. Erről tegnap este is ma is szó esett felmerült a palagáz alkalmazása az USA-ban, az ehhez kapcsolódó problémák. Az Európai Unióban is értékelni kell a palagáz felhasználásának lehetőségeit. Nos, a munkánk végcélja az, hogy egy Industrial Compact jöjjön létre a Fiscal Compacttal párhuzamosan, Politikai szempontból azt hiszem fontos a versenyképességi tanács valorizálása, illetve az ipari tanácsé is. Egy industriál kompaktra is szükség van egy ipari csomagra, amely lehetővé teszi, hogy Európa versenyképesebbé váljon a jövőbeli kihívásokra tekintettel is. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Tanács mindenképpen erős támogatást biztosít majd nekünk, hogy elérjük, hogy a GDP 20%-a az Európai Unióban még 2020 év vége előtt az ipari termelés és a kkv munkájának eredménye legyen. A mai tanácsülésen az iparpolitika tárgykörében beszéltünk a hajógyártásról, illetve sor került egy vitára is a COSME tárgyában, még egyszer köszönetet mondok az Európai Parlamentnek támogatásáért az Európai Bizottság álláspontjához. Egy olyan eredmény jött létre, amely politikailag fontos, nem csupán gazdasági szempontból. Itt ö, mindenképpen egy ö, bizalommal teli üzenetet küldünk a kis és középvállalkozások felé. Azt mondjuk, hogy hiszünk a kis és középvállalkozásokban, még akkor is, hogyha ez a pénzügyi eszköz nem hatalmas, nem túlságosan jelentős, de a politikai üzenet a bizottság és a parlament együttműködésének köszönhetően itt ugyan volt némi probléma a komitológia tárgyában, de mégiscsak erős támogatást kaptunk önöktől a tanácsra szemben, és azt hiszem, hogy így módon sikerült elérnünk céljainkat. A tegnap és mai vita során foglalkoztunk a kockázati tőke problémájával is, Bruton elnök úr, a soros elnök bemutatta az informális tanács eredményeit, amelyre Dublinban került ö, sor. Az SME Science Forum is létvett, részt vett ott, amely az Európai Bizottság egy szerve, és ott sokat foglalkoztak a kockázati tőke témájával, mely valorizálandó véleményünk szerint a jövőben még inkább. Nos, van itt még egy téma, amire szeretnék itt kitérni, tekintettel arra, hogy különböző ágazatok cselekvési tervéről esett szó, mint például a KSZ e 2020, amelyet novemberben fogadtunk el, most végre kell hajtani az intézkedéseket. Itt az innováció támogatásáról van szó, az európai ipar vezető szerepe mindenképpen a versenyképesség kulcsa, éppen ezért még több forrást kell szállni az innovációra, a Horizon 2020-ban az autóipar támogatására fontos a nem naív politika megvalósítása is. Itt nem protekcionizmusról van szó, hanem érdekeinket kell védeni egy megállapodás keretében, amit én kedvezőnek ítélek akár Japánnal, akár pedig az USA-val. A Japánnal zajló tárgyalások esetében versenyképességi, teszt, versenyképességi tesztre van szükség, annak érdekében, hogy a megállapodás ne sújtsa károsan az európai autóipart. Intelligens szabályozásra van szükség, amely az innovációt és a technológiát stimulálja, amely nem terheli tovább az autóipart a gazdasági válság idején. A GAZ 2020 esetében még többet kell tenni európai szinten, tekintettel arra, hogy a termelők, a beszállítók és az ügyfelek egymástól kölcsönösen függenek, Számos európai autógyárt nehéz időszakot él meg, a fő probléma a túltermelés, és gyakran hiányzik az innováció. Azt is kérjük, hogy a KESZ 2020 stratégia révén koordinált megközelítés alakuljon ki az összes érdekelt fél, az autóipar szakszervezetek, európai intézmények között, az Európai Bizottság meg akarja akadályozni a szerkezet átalakítási folyamat torzulásait az egyes tagállamokban. A Task Force beindítása révén a legfontosabb autógyár bezárási eseteket követjük nyomon, tehát egy olyan eszközt használunk, amelyet nem emelünk ki mindig kellőképpen. Andor biztos úrral megpróbáljuk a bevált gyakorlatokat azonosítani a szerkezet átalakítás tárgyában, konzultálva a régió képviselőivel, a régióban, ahol az autóipar a legnagyobb súlya van jelen, és itt meghallgatjuk az ágazat érdekelt képviselőit és a szociális partnereket úgy szintén. Végezetül az Európai Unió jövőbeli költségvetésével kapcsolatos megjegyzés pán-európai autóiparunk van, itt a, ennek a problémái egyenlőtlenül oszlanak meg az egyes tagállamok között, és ezt mindenképpen ki kell egyensúlyozni megfelelő koordináció révén, de vannak itt eszközök, amelyek segíthetnek, azonban ezek súlyos költségvetési megszorításokkal néznek szemben, mint a Horizont 2020 és az Európai Globalizációs Alap. Éppen ezért kérem az Európai Parlament támogatását, ahogyan Kozma esetében is történt. Aztán még itt egy másik téma, amiről tájékoztatni szeretném a parlamentet. A RICS újra megvizsgálása egy közleményt tettünk közé február 5-én. A bizottság itt értékelte a RICS céljainak elérését, különös figyelemmel a költségekre, a bürokratikus terhekre és egyéb kihatásokra, az innovációra a KKV-k esetében. A legfontosabb végkövetkeztetés az, hogy a RICS mindenféleképpen működik, csökkent a kockázat a már bejegyzett anyagokból, és az Euróbarométer is megerősítette, hogy az európaiak 61% úgy véli, hogy a vegyi termékek most biztonságosabbak, mint 10 évvel ezelőtt. Hát a stabilitás és az előre láthatóság garantása céljából nem javaslunk jelentős módosításokat a RICS rendelettel kapcsolatosan. A értékelésünk azonban néhány ö, igényt, illetve tökéletesítést felvetette, egy ajánlást fogalmaztunk meg a REACH alkalmazásnak javítása tárgyában, csökkenteni kívánjuk a pénzügyi és adminisztratív terheket, amelyek a kkv kről nehezednek, és szeretnénk segíteni őket, hogy kötelezettségeiket teljesíteni tudják bejelenteném, hogy a bizottság nemrégiben a komitológiai keretében elfogadott egy rendelt módosítást, melynek köszönhetően a KKV-k már májustól kezdődően csökkentéseket élvezhetnek 35, illetve 95 százalék között a bejegyzési költségeket illetően, illetve 25 és 90 százalékos csökkentéseket élvezhetnek az engedélyezési költségek tekintetében. Ezen kívül a bejegyzést is meg kell könnyíteni a létező adatlapok felhasználásával, illetve a különböző kockázatelemzési alap adatlapokkal. Aztán itt egy másik sok vitat kiváltó témát illetően bejelentem, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a KKV-k jelenlegi meghatározását nem módosítja, ez jelenleg az EU vállalkozások 95%-ára vonatkozik, és az európai gazdaság háromnegyedére, ami a foglalkoztatást illeti. Egy független tanulmány eredménye ez, amely megerősítette, hogy nem szükséges módosításokat alkalmazni a tekintetben. A tanulmány az összes fontos gazdasági adatot megvizsgálta, és konzultált a vállalkozói szervezetekkel is. Itt egyes szempontok még tisztázást igényelhetnek, hogy ne legyenek félreértelmezések. Ennek érdekében megvizsgáljuk, hogy a KKV-k definíciója megfelelő-e, hiszen e, itt e, különböző kérdéseket kapunk gyakran ezzel a témával kapcsolatban. Ez tehát a beszámolóm, amelyet most el tudok adni Szártori elnök asszonynak hogyha ezt szükségesnek tartja, megoszthatja ezt a beszámolót a szakbizottsága tagjaival. Ami a kozmét illeti, már beszéltem róla, ami viszont az űrpolitikát illeti, február 28-án a bizottság elfogadott egy közleményt. Az űrpolitikával kapcsolatosan ez egy fontos szakasz a teljes uniós űrpolitikát illetően, ez egy stratégiai jellegű ipari ágazat az innováció tekintetében. A tanács februári döntésének köszönhetően több mint 11 milliárd eurót használnak az űrkutatási témákra a következő 7 évben, körülbelül másfél milliárdot évente, ez a jelenlegi dotáció kétszerese. Bizonyosan fontos szem ez, amely az ágazat egy, forgalmának egynegyedét teszi ki. Öt nagy célt tűzünk ki, részről egy koherens jogszabályi keret, aztán egy megbízható gazdasági alap kialakításán az ágazat számára, és támogatni kell ebben a KKV részvételét is. Harmadsorban támogatni kell az űr kutatás ágazat versenyképességét nemzetközi szinten, ezt jövedelmezőbbé kell tenni negyed sorban, az űrszolgáltatások alkalmazását fejleszteni kell, és autonóm módon hozzáférést kell biztosítani ehhez a területhez. Galileo. Eh. A Galileót illetően 18 műhold kell, hogy fenn legyen 2014-ig, és 2014 végéig be kell indítani az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, és sok KKV számára lehetőséget teremt, hogy a közlekedés, a halászat, a mezőgazdaság, a polgári védelem, az egészségügy területén működjenek. Aztán itt még az utolsó műholdak felküldésével foglalkozunk, illetve a szárazföldi létesítmények kiépítésével. A Galileo-val kapcsolatos ügyekkel a GNS ügynökség fog foglalkozni, ami a Kopernikus illeti a tanács úgy döntött, hogy a, a, ennek a finanszírozását a 2014-2020-as pénzügyi keretek között valósítja meg, a bizottság pedig bízik abban, hogy a finanszírozást nem fogják vitatárgyává tenni. Ami a Kopernikuszt illeti, a bizottság elfogadott egy új szabályzatot, amelyet a parlamentnek és a tanácsnak továbbítani fogunk. Nos, ez a szöveg, amit most fogadtunk el, ez foglalkozik a program irányításával, a pénzügyi dotációval és az adatok kezelésével, valamint a rendszer összetevőjének tulajdonjogával. Itt két fő elemről van szó a Copernicus esetében, elsősorban itt az infrastruktúra műholdak működtetése és a műholdas adatok szolgáltatására kötelezettsége. A másik dolog a minőségi szolgáltatás nyújtása, a fogyasztók igényeinek megfelelő, a szárazföldi megfigyelés, illetve a válságkezelés eseteire, ha természeti katasztrófák alakulnának ki. Az óceán a légkör megfigyeléséről is szó van, az Európai Unió külső határainak megfigyeléséről, illetve az éghajlatváltozási folyamatokéről. Természetesen kérem az önök támogatását, hogy ezt az új rendeletet gyorsan el lehessen fogadni mindenki érdekében, el kell kerülni a program végrehajtásában a késedelmeket, ami pedig az űrkutatást illeti. Itt július 24-én lesz egy konkrét teszt a Fusinói bázison. A Galileo jelzéseinek hatékonyságát vizsgáljuk majd. Voltak már nem nyilvános tesztek, de lesz egy nyilvános teszt is, és természetesen, hogyha a parlament ki akar küldeni képviselőket ezen tesztre, akkor örömmel fogadjuk majd őket, illetve visszük magunkkal őket delegációm tagjaiként. Nos, tehát ezt akartam elmondani az iparpolitika keretében, a kkv támogatásának tárgyában. Európai Bizottságként valósítjuk meg ezeket a feladatokat önökkel együtt. A tanácson is kihangsúlyoztam, hogy nem tudunk komoly célokat elérni, anélkül, hogy a parlament, a tanács és a bizottság nélkül ö, között komoly együttműködés ne jönne létre. A célunk a munkahelyek teremtése, és ezt csak akkor érhetjük el, hogyha egységesen, következetesen járunk el ugyanazon célok elérés érdekében. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr, ezt az előadást. Pilár kapszót tessék. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak és a bizottság alelnökének, hogy eljött hozzánk ma délután. A struktúrált párbeszéd keretén belül az Európai Bizottsággal. Az a portfólió, amely az ön kezében van, rendkívül szerteágazó, és nehéz minden kérdésről beszélni, több napra lenne szükségünk ehhez. Én két aspektusra, egymáshoz kötődő aspektusra szeretnék visszatérni. A bizottság közleményében a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében két dologra irányult a figyelmem. Az egyik az új és a régi ipar közötti megkülönböztetés kérdése, ami a széndiokszid kibocsátást illeti. Azt gondolom, hogy nem objektív itt a vita, részrehajló. És ez a megkülönböztetés nem igazán helyén való, ami a széndiokszid kibocsátást illeti. Vegyük a kohászatot vagy a vegyipart, valóban itt nagyobb a széndiokszid kibocsátás, más ágazatoknál pedig ez alacsonyabb. De az, hogy a régi iparról beszéljünk, a régi iparra is szükségünk van ahhoz, hogy az új ipar fejlődhessen. És ez az új ipar a régi iparból táplálkozik. Hiszen az a régi iparra szükség van ahhoz, hogy energiát termeljen, és ahhoz, hogy tiszta energiát termelhessen. Tehát ez a két, a régi és az új ipar, ahogy ön, ön hívja őket, nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az egyiket tiszta, a jövő energiaiparaként emlegetjük, a másikat pedig nem. Nos, azt gondolom, hogy ami a kohászati akciótervet illeti, ez érdekes helyzetet fog el, előhívni, hiszen az iparfejlesztés általános kontextusában van egy ágazati terv, egy olyan ágazatra vonatkozóan, amelyet nagyon komolyan érintett a recesszió. Nagyon sok termelési hely egészen eltérő módon fog a költségekre reagálni, ami a nemzetközi versenyt illeti, és ami a költségek emelkedését illeti, azzal összefüggésben, hogy az éghajlatváltozási politika miatt milyen intézkedéseket kellett hozniuk, és ennek mindnek kihatása van, ennek mindnek költségvetési és költségbeli kihatása is van. Nos, ami a konkrét kérdésemet illeti. Ha megnézzük azon tényezőket, amelyek befolyásolják a válság idején különösen az acélipart, már emlékeztettem arra, hogy milyen költségekről beszélünk, a termelési tényezőkből, a nemzetközi versenyből adódó tényezők, és az éghajlatváltozás elleni küzdelem politikájából adódó intézkedések. Nos, ezen elemek közül melyek élveznek prioritást, melyekkel kapcsolatban kell fellépnünk ahhoz, hogy elérhessük, hogy az acélipar kedvezőbb helyzetben tudjon fejlődni, amely lehetővé tenne a felendülést. prego. Köszönöm, Tozenovski kolléga kap szót. já bych se také při... Köszönöm, elnök asszony. Én is eh, nagyon örülök annak, biztos úr, hogy eljött ma délután hozzánk. hiszen minden egyes alkalommal nagyon fontosnak tartom, hogy ellátogat hozzánk. Nagyra értékelem az első gondolatát, szerint az alapvető gondolat az az, hogy a tagállamok ipara versenyképes lehessen, hiszen a globalizált üzleti világ, a jelenlegi globalizált kereskedelem arra kényszerít minket, hogy átgondoljuk az Európai Unió érvelését és tapasztalatait. Egy bizonyos ideje, egy bizonyos idővel ezelőtt a digitális menetrendről beszéltünk, amely alapvető feltétele a jövőbeni innovációnak, a hálózatok összekapcsolásának. És nagyon örülök annak, hogy ön a Galileóról is beszélt, mint az egyik legfőbb európai projektről, hiszen nem csak, hogy a legmagasabb szintű technológiát kell alkalmazni az űrkutatásban, hanem ez egyúttal olyan lehetőségeket is létrehoz, amelyeket ma még talán fel sem tudunk mérni az európai ipar szempontjából. Nagyon szoros a kapcsolat az egyes ágazatok között, az energia, az acélipar és más iparágok között. A következő lenne a kérdésem. Nagy megtiszteltetésben volt részem, amikor részt vehettem francia Guyanán az első műhold fellövésében. Közösen voltunk ott, de hát nagyon gyorsan telik az idő. Akkor ez volt az első műhold, amelyet fellőttek, de most 2014 már közeleg, amikor is a Galileo projekt működési fázisba fog lépni. A kérdésem a következő. Ön hogyan látja a pénzügyi stabilitást? Milyenek a pénzügyi előrejelzések? Tudjuk, hogy a Galileónak finanszírozásra van szüksége, azért, hogy a gyakorlati alkalmazását is lehetővé tegyük. Ön hogyan látja az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, hiszen ez egy óriási eszköz Európa kezében, és hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljon az európai vállalatok versenyképessége milyen európai stabilitást lát, milyen támogatottságot lát ezen projektre és a Galileóhoz kapcsolódó ágazatokban. Köszönöm még egyszer az ön és munkatársainak az erőfeszítéseit ezen óriási rendszer kidolgozásában. Természetesen a pénzügyi stabilitás az egész területen rendkívül fontos. A kérdésem tehát a következő. Ön szerint hogyan lehet az alkalmazásokat kihasználni, felhasználni és a Galileo finanszírozását biztosítani? Patricia, prego. Grazie. Köszönöm, Patricia kapszót. Köszönöm, elnök asszony, röviden szólnék hozzá, mert más kollégák, különösen Barreira kolléga, aki árnyékjelentést tevünk ezen fontos közleménnyel kapcsolatosan, amely hiát illetően a biztos úr már elemzésbe bocsájtkozott, csak néhány ö, dolgot szeretnék mondani. Nagyra becsüljük ezt az erőfeszítést, azt hiszem, hogy ez egy közös szendék. Az Európai Bizottság, illetve a biztos úr, valamint az Európai Parlament szakbizottsága részéről, mely szerint ö, itt ö, olyan erős iparpolitikára van szükség, amely a korábban nem alakult ki Európában. Itt ö, ez központi eleme az Európai Unió tevékenységeinek. Egyrészt a helyzet követeli ezt meg, de másrésztről az is, hogy megsértettük, hogy nagy lehetőség van itt ezáltal arra, hogy a tagállamok kilábaljanak a válságból ennek köszönhetően, tehát nagyra becsüljük az önök kötelezettségvállalását. Nos, most úgy tűnik számomra, hogy a bizottság saját hatáskörein túl egy kicsit a biztos úr saját hatáskörén túl kicsit benyomul más biztosok hatáskörébe is, hiszen az általad azonosított stratégia az ipar politikának ad vezető szerepet, de más területeken is munkára van szükség, hogy a különböző területek tényezőjét felhasználjuk az újra iparosítás érdekében. Azt hiszem tehát, hogy meg kell győznünk az innovációért, kutatásért felelős személyeket is, hogy ez mindenképpen prioritás. Mindenféleképpen összpontosítani kell a kutatásra, arra, mindarra, ami azonnal alkalmazható a technológiai transfer formájában. Erre nagyobb erőfeszítést kell fordítanunk, ez prioritás az európai ipar számára. Gondolok itt a struktúrális alapokra is, mert szerepel ez a rendeletekben, ami a versenyképességre vonatkozik. Nos, azt hiszem, hogy itt is meg kell találnunk azt, hogy közvetlenből összekapcsoljuk ezeket a prioritásokat a tematikai súlypontokkal, tehát más biztosokat is be kell vonnunk, pontosan annak érdekében, hogy a politika ezen összhangját is megvalósíthassuk. Ugye itt az energiaköltségek kérdése is felmerült, tanulmányok vannak erről. Ez alapvető jelentőségű az európai ipar túlélése szempontjából, tehát az energiaköltségek témája, és aztán itt van még egy kényesebb, fájdalmasabb téma, a hitelhez jutás témája, Ma délőtt is elhangzott, hogy amikor a kelkevék megkérdezik tőlünk, hogy Európában miért nem képes senki arra, hogy az EKB-t arra kötelezze, hogy amikor a bankokat finanszírozza, akkor megkövetelje, hogy a források egy részét a KKV-knak adják át, akkor én erre nem tudok mit válaszolni, hiszen akár Barroso, akár bárki tesz nyilatkozatokat, de aztán nem tudjuk, hogy igazából a tagállamok szintjén kifelelős azért, hogy valóban a KKV-khoz jussanak el ezek a források. Nos, ez ö, mindenképpen egy olyan dolog, amit a parlament támogatna, hogyha ezt az elemet fel lehetne vetni, mert az kulcsfontosságú. Egy érdekes szemirem zajlott ma délelőtt az újraiparosítás témájában, ugyanis, hogyha Dél-Kelet-Európa parasításra sikerül, akkor ez mindenki előnyét szolgálja majd. És eh, az elemzések jelenleg világosak, cluster, innováció, transfer, de a, hitel, a hitelhez jutás témáját illetően mindig nehézségek merülnek fel. Az utolsó megjegyzésem biztos úr a következő. A szerkezet átalakítás témája talán azt hiszem ezt írásban adja majd át az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket. Ez egy nagyon fontos témája a jogalkotásnak, mert az új vállalatok születése közben meg kell tartani azokat, amelyek már léteznek, amelyek válságban vannak, azokat segíteni kell. Tehát kérném, hogy figyelj oda a szövetkezetek témájára a gazdasági válság közepette. Holnap egy saját kezdeményezésű jelentésről szavazunk e tárgyban és az egyik következő plenáris ülésen is szavazunk majd erről. Nos, tehát az ipari rendszer kisebb elgazatai, amelyek mindig megpróbálnak túlélési utat találni, nos, őket támogatni kell mindenféleképpen az ilyen időkben, Éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottság is odafigyelne erre a részre, hiszen azt hiszem, hogy minden segít abban, hogy az ipari rendszert életben tartsuk, az innovációval nagyobb lendeletet lehet adni, és nagyobb lélegzetű munkát lehet lefolytatni. Köszönöm Patricia Tojának, mondja az elnök asszony. Még nyolcan jelentkeztek szólásra, Tudjuk, hogy mennyi az időnk, tehát próbáljunk két percen belül maradni. Buzel kolléga kap tessék. Dziękuję bardzo, panie e, przewodniczący, dziękujemy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Rendkívül fontos ez. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalatokkal foglalkozzunk. Felmerül bennem a kérdés, hogy milyen örökséget hagyunk magunk után a kis és középvállalatokra. Azt hiszem, hogy ez az újraiparosítás gondolata, ez az, ami meg fog maradni. Ön különböző projekteket mutatott be, az egyik számomra a legfontosabbnak tűnik. Ezért gondolom azt, hogy az Európai Tanács következtetései rendkívül fontosak voltak. 2010-ben Van Rompuy úr személyesen nekem adott át egy javaslatot az EU energiacsúcsára vonatkozóan. 2011. február 4-én a tanács elfogadott következtetéseket, amelyek szinte megegyeznek azzal, amit mi Jacques Delorral javasoltunk. Van Rompuy úr rendkívül nyitott arra, amit a parlament javasol, és ezért olyan fontos számunkra, hogy megfelelően lépjünk. Meggyőződésem, hogy Van Rompuy úr és a tanács el tudják fogadni azt, amiben mi megegyezünk. És ugyanez igaz a bizottságra is. Még két dolgot tartok rendkívül fontosnak az energián túlmenően az innováció kérdését, és a modern iparágak kérdését. Vegyipar, autóipar, de más, sokkal innovatívabb módon kell ezeket átszervezni. A második kérdés pedig a kis és középvállalatok kérdése. Acélipar, vegyipar, ezek rendkívül nagy vállalatok, nem kis és középvállalatokról beszélünk ezen a területen, de itt is oda kell figyelnünk a KKV-kre azért, hogy támogathassák az újraiparosítást átfogóbb gondolatát. Hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk a csúcson, akkor nyerni fogunk. Egy, egyetlen egy kérdésem lenne. A nyitott kereskedelem az Egyesült Államokkal hogyan fogja befolyásolni az iparpolitikánkat és a terveinket? Grazie, kolléga Buzek. Köszönöm Buzek kollégának. Gerek kolléga kap szót. Itt van? Tessék. Panie komisarzu, Köszönöm, elnök Az ipar fejlődése a versenyen múlik. Ugyanakkor ez pedig három fontos tényezőtől függ. Minden mérnök tudja, hogy az energiaköltségről van szó, amely akár a termék költségének, előltási költségének 40 vagy 70 százalékát is kiadhatja, és itt nem a gridekre gondolok, a házhartások áram ellátására, hanem arra az energiára, amit az ipar használ fel. Buzek úr az aktív energiáról beszélt, és az ott egészen más az árazás. Egy további kérdés a nyersanyagok ára. Természetesen az energia is ide tartozik, hiszen energiát és munkaerőt is felhasznál a termelés, és a munkaerő költsége is rendkívül magas az Európai Unióban. Úgyhogy a globális versenyben veszíthetünk. Elnézést, hogyha ennyire ö, fekete és borulátó képet festek itt azt mondja nekünk, hogy az innovációval fogja megmenteni az ipart, hát akkor nem tudja, hogy mi a helyzet a világban. A kínaiak, az oroszok nem állnak ölbetett kézzel, ők is gondolkoznak, ők is innoválnak. Két kérdésem lenne. Legalább a válság idején meg kellene erősíteni az Európai Unió vámvédelmét lehet, hogy politikailag nem igazán korrekt kérdésfelvetés ez, hiszen az EU piacát megnyitjuk, ugyanakkor már most láthatjuk, hogy a BMW a termelését az Egyesült Államokba helyezi, hát nem pedig Európába, hiszen ott az energia költsége, az energia ára alacsonyabb. Időt kell adni az iparnak, hiszen hogyha ezek az iparágazatok csődbe mennek, akkor semmi sem marad utána már nem lesz hely az innovációra, utána nulláról kell elindulnunk. A második kérdésem a következő. Talán kevesebb versenyre lenne szükség az EU-n belül, ahhoz, hogy ö, globális szinten jobb legyen a versenyképességünk. Mire is gondolok? Az együttműködésre az európai vállalatok között, például az autóiparban. Vannak környezetvédelmi, nyersanyag felhasználásra vonatkozó szabványaink, és ezzel kapcsolatban közös projekteket is el tudunk képzelni, például az autóiparban. Ott az EU-n belül kevesebb versenyre lenne szükség, azért, hogy globálisan a világ szintjén versenyképesebbek lehessünk. Következtetésként megfelelő iparpolitikára van szükség, mert enélkül nem lesz energiapolitika, amiről Buzek úr beszélt. Ahhoz, hogy legyen energiapolitikánk, arra van szükség, hogy megfelelő legyen az iparpolitikánk. Köszönöm. Kreutzmann. Köszönöm, Kreutzmann kolléga kap szót. Yeah, we are very close uh, that uh, competitiveness. Nos, az EU-n belül is szükség van a versenyképességre, különben az EU-n kívül nem lehetünk versenyképességek, ez egyértelmű. Szeretnék gratulálni a biztos úrnak azért, mert foglalkozik az újraiparosítás kérdésével. Néhány kérdésem lenne. Az EDS rendszerről beszélünk, hogy 100 millió ilyen kibocsátási engedélyt kellene visszavonni Nos, a bizottságnak új célkitűzést kellene megfogalmaznia. A probléma a következő. Németországban, hogyha 25%-a a GDP-nek az iparból származik, hogyha az iparhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is hozzáadjuk, akkor az egyharmadát teszi ki a GDP-nek. Franciaországban ez 14%, az Egyesült Királyságban 9%. Nos, hogyha megnézzük ezt a 20%-os célkitűzést, ez azt jelenti, hogy növelni kell az ipar részesedését, és ez azt is jelenti, hogy a széndiokszid kibocsátás is nőni fog, hiszen egyértelmű, hogy az ipar széndiokszid kibocsátás nélkül nem működik, még akkor is, hogyha a megújuló energia részesedésén növelni akarunk, ez szép, de egyértelmű a helyzet. Tehát az első kérdésem, a biztos úr figyelembe vennie az ETS rendszer helyzetét az újraiparosítással kapcsolatban, ami rendben van, ugyanakkor hogyha ez a célkitűzés nem felel meg annak a célkitűzésnek, hogy a széndiokszid kibocsátásban is ambiciózusok lehessünk, hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Második kérdés. Az energiaköltségekkel kapcsolatban egyértelmű, hogy a versenyképesség szempontjából sokkal érdekesebb ezzel foglalkozni, mint a munkaerőköltséggel. Lehet, hogy magas a munkaerőköltség, de nem lehet a kínai munkaerőköltségek szintjére csökkenteni az ittenieket. Ehhez, tehát innovációra van szükség, és energiára. És már mondtuk, hogy az ipar az Egyesült Államokban megy könnyű, hiszen ott használnak palagázt, és amikor az Európai Parlamentben beszélünk erről, a legtöbben ezt ellenzik. Tehát könnyű ezt nekik elérni. Úgyhogy lehetne európai cél a palagáz tekintetében, hogy a bizottság megnézi, hogy hogyan lehet erre megoldást találni. Köszönöm. Grazie. Dobbiamo essere rispetto... Köszönöm. Nagyon figyelnünk kell az időre, mert most már negyed óra van csak. Rübig úr, két percben. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Először is Tajani biztos úrnak szeretnék gratulálni a vállalkozás, vállalkozók hoz Nagyon jól hajtották ezt végre, és azt hiszem, hogy itt pontosan egy olyan eszköz ez, amivel a fiatalok munkanélküliségét le tudja küzdeni Európa, tehát gratulálok ehhez. A kérdésem a kockázati tőkére vonatkozik, úgy vélje, hogy lehetséges eh, az adóügyi biztos, eh, eh, hogy elgondolkodjon azon, hogy a kockázati tőke az induló vállalkozásoknál, vagy a kis vállalkozásoknál. Nos, hogyan lehetne itt adóügyi bevált modelleket létrehozni, hogy új munkahelyeket lehessen ezen vállalkozásoknál létrehozni? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pródi úr következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, alelnök úr hogy jelen van itt körünkben ma délelőtt. Érdekes ülést folytattunk le Dél-Európa újraiparosítása tárgyában. Azt hiszem, hogy ez egyébként egész Európa problémája. Nem akarom elismételni, ami már elhangzott, de mindenféleképpen segíteni kellene minket az a megállapodás, megállapítás is, hogy a vállalatok nem csupán materiális javakat, hanem immateriális javakat is előállítanak, és ez nem más, mint a vállalatok jelenlét az adott területen, területszervezés, tehát ehhez is hozzá kellene szoknunk, hogy ezeket a közjavakat mérjük, amelyeket a vállalatok garantálnak. A második dolog, és ez az összes vállalkozásra igaz, Nos, itt de látogattak a CEN képviselői. Egy érdekes konferenciát bonyolítottunk le ma délelőtt. Az űr szemétre, az űr hulladékra vonatkozóan, és nagyon jó az, hogy ön ezt is beillesztette a programba. Itt nem csupán az elhelyezés kockázatairól kell gondolkodnunk, hanem meg kell tisztítanunk az űrt ettől a hulladéktól, hiszen nagyon is függünk tőle. A CEN igazgatójától megkérdeztem, hogy nos, a részecske gyorsítók esetében prób- azt mondta ő, hogy próbáljunk bizonyos eszközök kell ö, úgy eljárni, hogy a műholdak esetében, például a múlt héten volt ö, ö, sor került két műhold összeütközésére, tehát próbáljunk valamiféle tisztogatást létrehozni az űrben. Elnök, köszönöm, Ramsdorf képviselő úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Ezen az olasz délutánon egy nagyon szerény, korlátozott tartalmú kérdésre foglal, fordulnék biztos úrhoz. Biztos úr, milyen intézkedéseket készítenek elő a versenyképesség, a növekedés az európai ipar javára, annak érdekében, hogy a munka erő minőséget javítsuk. Elnök, köszönöm, és gratulálok a csodálatos olasságához. Andrés Barreira kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, szeretnék ahhoz hozzászólni, ami az intézmények közötti együttműködésre vonatkozott a parlament, a tanács és a bizottság között. Felmerült bennem a kérdés, hogy amikor az újraiparosodásról beszélünk, a költségvetésről, a pénzügyi kérdésről, a pénzügyi keretről, a több éves pénzügyi keretről, nos, csökkenni fog, nem tudjuk, hogy mely programokat fogja ez érinteni. És vannak olyan kérdések, amelyekre nem kapunk választ, vannak olyan területek, amelyeken nem lehet megtakarítani. ebből adódhat egy olyan helyzet, hogy a tagállamok között technológiai szakadék alakulhat ki a megszorítások miatt. Nos, ön együttműködésről beszélt. A parlament már meghatározta az álláspontját. Nagyon fontos, ahogy ön is mondta, hogy az intézmények együttműködjenek a munkahelyteremtéshez. Önök mit tesznek ezen együttműködés egyében? Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, utolsóként, úr. Madame la Commission européenne. Köszönjük biztos úr, hogy ilyen figyelemmel figyeli a mi munkánkat. Ami az iparpolitika és a kereskedelempolitika kapcsolatát illeti. Elkezdődik lassan a választási kampány, és a választóknál helyesen vagy hamison az a gondolat alakult ki, hogy a globalizáció minden rossz okozója, hogy a globalizáció miatt vannak problémáink. Ön nem gondolja, hogy esetleg felmérhetnénk, egyrészt az ön véleményét is szeretném megismerni ezzel kapcsolatban, hogy van, aki azt gondolja, hogy feláldoztuk a textilipart, nos, egy európai a WTO főigazgatói tisztjéről le fog ö, köszönni. Nos, európaiként át kellene nézni, hogy mi történt az elmúlt tíz évben. Mi a multilateralizmust támogattuk, tehát az erősebb törvényét támogattuk, aztán hirtelen megjelent 250 kereskedelmi megállapodás, és gyorsítjuk a kereskedelmi megállapodásokat. Most a választások előtt talán jó lenne felmérni a legeurópa barátabb frakciók között, hogy hogyan látják a belső piac, az ipar, a nemzetközi kereskedelem viszonyát, és megnézni, hogy az ipar milyen helyzetben van a kereskedelmi politika fényében. Köszönöm, Jean-Pierre, biztos úr kapja meg a szót lezárásként. Tajani úr, remek. Kezdjük az első kérdéstől, Kastia asszony kérdésétől. Régi és új iparágokról beszélünk, nem az ágazatok alapján, hanem a termelési módozatok alapján. Harmadik ipari forradalomról beszélünk, az első a szén volt, a második a kőolaj, és ez kellene, hogy legyen a harmadik az energia megtakarítással összefüggő ipari forradalom. Hát kulcságazatok, amelyek az úgynevezett régi iparon belül vannak, de hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan állítjuk elő a Rubik úrnak, hogy kedves városban az acélt, akkor láthatjuk, hogy most már teljesen más az előállítási gyártási mód, mint 50 évvel ezelőtt. Az ott dolgozó munkások egy számítógép mögött ülnek, már magasabb végzettségűek, nagyobb szakképzettsége rendelkeznek, és a múlt héten a az ásványi anyagok európai napján ellátogattam Észak-Olaszországba egy bányába, Ausztriával való határon, Bolcenó megyében, és azt tapasztaltam, hogy a benyászok nem ö, sötét arccal jelentek meg, hanem légkondicionált helységekben dolgoztak, ö, védőruhában, tehát ö, bizonyosan az egészséget védő, teljesen más munkafeltételek között tevékenykednek most, mint ahogyan dolgoztak sok évvel ezelőtt a bányászok, és ahogyan a bányászok most még a világ sok részén jelenleg is dolgoznak. Tehát itt nem a tevékenységről van szó, hogy régi vagy új, hanem az, hogy hogyan dolgoznak, a munkavállalók méltóságának védelme, versenyképesség, korszerűsítés és energia megtakarítás, ezek a követelmények és itt a kulcs technológiákra kell összpontosítani, hiszen itt van a legnagyobb kapacitásunk arra, hogy kutatási tevékenységeket folytassunk le. Rengeteg kérdés vetődött még itt fel, egyesek azzal foglalkoznak, hogy hogyan használjuk fel az európai forrásokat az új iparpolitika érdekében. Itt utalnék Barrera kérdésére is, azt illetően, hogy milyen források állnak rendelkezésre. A Horizont 2020 esetében kutatási tevékenységeket kell folytatnunk az iparra irányulóan, a magas szintű technológiai ágazatokban. Nos, a kutatást illetően Japán és Kína az iparokban felhasználtak sajnálatos módon a mi eredményeinket, és ez tényleg butaságnak tűnik számunkra, nekünk azt kellene érni, elérni, hogy a kutatási tevékenységek ipari tevékenységekre irányuljanak, és itt nem csupán a versenyképesség megvédéséről van szó, hanem arról is, hogy meg kell akadályoznunk az agyelszívást, hiszen a kutatóink, akik itt nagyon keveset keresnének, azok jobb lenne, hogyha a mi iparunkban dolgoznának, ahelyett, hogy elhagyják Európát, tehát a klaszterek támogatása e tekintetben nagyon fontos. Már a Horizont 2020-ban szerepelnek finanszírozások ezen modellek javára az ipari klasztereknél, tehát az ipar, az egyetem és a kkv együtt dolgoznak a versenyképesség fejlesztése érdekében. Az acélapörről szóltam, hogy még mindig Castillo asszonynak válaszoljak. Nem csupán ezen az ágazaton dolgozunk. Az egyik kulcs ágazat, amely része iparpolitikánknak a nyersanyagpolitika, az építőipar és az autóipar. Ez három meghatározott tényező az acél irányuló politikánk támogatása szempontjából, hiszen az építőipar és az autóipar az egyik fő felvevő ipara az acéliparnak, és a ipar is ide tartozik természetesen, szoros kapcsolatban az acéliparral. Tehát itt a cselekvési terv esetében nemzetközi vizsgálatot kell végrehajtanunk a túlkapacitás tárgyában. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy kulcs elgazat. puntando a un settore che noi teniamo, riteniamo chiave, ecco fare in modo... Nos, ez egy ágazat. A, nyerság, a nyersanyag politika, illetve a kereskedelem politika nagyon fontos. A leseletezéssel kapcsolatos politika nagyon fontos, úgy szintén a munkavállalók tárgyában ugye figyelembe kell venni, hogy elkerülhetetlenül lesznek szerkezetátalakítások. átalakítások a szakszervezetekkel különböző döntéseket hoztunk. Sí, volevo chiedere ai colleghi, finché il commissario... Kérném a kollégákat, hogy amíg a biztos úr a beszámolja végére ér, kérem maradjanak csendben. Köszönöm. Nos, tehát a szakszervezetekkel egyeztettünk, és mindenféleképpen előzetesen figyelmeztetni kívántuk a munkavállalókat, hogy a globalizációs alapforrásai alkalmazhatóak. Grazie. Scusi commissario, prego. Allora dicevo di utilizzare. Nos, Itt esetleg önt is érdekelheti ez a kérdés, hiszen ön tett fel kérdést a, munkavállalók tekintetében. Tehát ami az acélipar szerkezet átalakítását illeti, előzetesen kell tájékoztatni a munkavállalókat, hogy használhatják a globalizációs alapforrásait és az Európai Szociális Alapforrásait és más egyéb forrásokat is, hogy a munkavállalók átképzéssel megfelelő időben megtörténhessék annak érdekében, hogy a munkahelyek ne menjenek veszendőbe, és mindenki munkát találhasson. Nos, fontos az innováció számára és a források felhasználása, hogy olyan acélipar jöjjön létre, amely kevésbé környezetszennyező. Egy másik fontos téma a hitelhez való hozzáférés, a hitelhez jutás, erről szólt Tolja asszony felszólalásában. Számos kezdeményezést indítottunk. A legutóbbi tanácsülés, a versenyképességi tanácsülés alkalmával Dublinban, az informális tanácsülésen beszéltünk erről. Néhány alatt 2012. decemberéig 13 milliárd euró garanciát fordítottunk erre a célra, 2 milliárd 300 millió kockázati tőkét, és több mint 220 ezer KKV részesedett ebből. A főigazgatóságon van még plusz 9 millió euró a kutatás és innovációs programból. 13 milliárd eurót adott az Európai Beruházási Bank, több mint 200 ezer KKV-nak. A Kozmiról már beszéltünk, ma is vitategyet képezte ez a téma. Fontos az EBB tőkének emelése, amely 10-15 milliárd eurós nagyságrendben történhet meg. A bizottság, a tanács és a parlament munkájának köszönhetően a Bázel 3-mal kapcsolatosan, hogy ne alkalmazzák a Bázel 3 követelményeit a kkv kről Azt hiszem, hogy ez egy erős jelzés, amelyet a KKV-k irányában küldtünk. A kockázati tőkepiacok integrációja másik kérdés központját képezte. Rübig úr részéről az ön, illetve Tója asszony kérdésére is válaszolok ezzel. Hosszasan beszéltünk erről a témáról amerikai szakértők részvételével is, akik az informális Dublini tanácson számoltak be erről a témáról, és tegnap is szóltunk erről, valamint ma is. Az új rendelet növeli majd ezen tüke hatékonyságát, és a források kezelők egy európai útlevelet kaphatnak, úgymond, és megfelelő szabályok mentén működhetnek az egész Európai Unióban. Van egy internet honlap, amely a KKV-k finanszírozására irányuló pénzügyi eszközökkel foglalkozik. Valamennyi eszközt összefogja ez egy honlapon, valamennyi finanszírozási programot, mint a kutatás és innováció, az EBB, a strukturális alapok és egyebek. A KKV-k részesednek ezen forrásokból, és ez a honlap az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető. Szeptemberben megtartjuk a kkv finanszírozásának napja és egy napját, és egy információs kampányt valamennyi tagállamot meglátogatunk, és természetesen az Európai Parlamenti képviselőket is meghívjuk, hogy vegyenek részt ezen fellépésekben dolgozunk azon is, hogy a kkv tőzsdére jutását megkönnyítsük, és eh, a beruházók érdeklődését felkeltsük ezen vállalatok eh, iránt. mert egy eh, weboldalt is elindítottunk azon vállalatok javára, akik első ízben kívánnak kilépni a tőzsdére, annak érdekében, hogy teljesítőképességük növekedjen a tőzsdén a cselekvési tervben sokat szólunk a hitelhez való hozzáférésről, a késedelmes fézetésekről szóló irányelv már 20 tagámhoz elérkezett, minden esetek 2013. március 16-án lépett ez hatályba. Még 4-5 tagállam van, amelyek nem tájékoztattak erről a rendeletről, illetve ennek a sorsáról, de ez nagyon fontos eszköz a kkv támogatására. Kérni fogom a vállalkozói világképviselőitől, hogy, te, hogy tájékoztassanak arról, hogy valóban tiszteletben tartják-e ezeket a szabályokat, és hogy javul-e a helyzet. Ami a szövetkezetek helyzetet illeti, jelleg végzünk egy tanulmányt a bizottságon belül, és egy másik nagy téma az energiaköltség. Az Európai Tanács sokat beszélt erről, az Európai Bizottságnak mandátumot adott hatástanulmány készítésére még az év vége előtt, a februári Európai Tanács előtt, amely az iparpolitikával foglalkozik majd. Az én főigazgatóságom felelős ezért elsősorban, tehát minden hasznos javaslatot szívesen fogadunk. Számunkra nagyon fontos ez, és aztán még akkor is, hogyha van ezzel kapcsolatban bizonyos ellenállás, nem mondhatnám, hogy én támogatom vagy ellenzem a palagáz használatát, de azt mindenképpen kijelenthetem, hogy semleges módon meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Az USA-ban használják jelenleg a palagázt, az iparpolitikájukat, illetve külpolitikájukat szolgálja ez. Törökország az egyik fontos ö, ö, ö, vásárlója a palagásznak, tehát egyre inkább függésbe kerül a Törökország, illetve az USA egymástól. Nos, ö, én ö, azt mondom, hogy nem tettünk úgy, mint hogy ez a probléma nem létezne. Természetesen, hogyha súlyos környezeti károk merülnek fel, akkor kedvezőtlen magatartást alkalmazhatunk a palagázzal szemben, de az, hogy úgy teszünk, mintha nem létezne ez, az mindenképpen elhibázott. Tehát én semlegesen közelítek a kérdéshez, sem nem ellenzem, sem nem támogatom, de legalábbis meg kell értenünk ezt a jelenséget, meg kell vizsgálnunk, azt hiszem, hogy kötelező ezt megtennünk, és aztán kell döntenünk, választanunk. Ami pedig Az energia megtakarítás az éghajlatváltozás témáját illeti, az ETS témája témáját illetően az ENVI szakbizottság foglalkozik még ezzel a kérdéssel. Az ipartól nem kérhetjük, hogy a 20%-ot haladják meg, anélkül, hogy globális megállapodás jönne létre. Kollégám a környezetvédelmi biztos hatáskörébe tartozik egyébként ez a kérdés. Ami pedig a kereskedelem politikát illeti, nem létezhet iparpolitika, kereskedelem politika nélkül. Úgy kell kialakítanunk a kereskedelem politikánkat, hogy érdekeinket védje. Nem vagyok protekcionista, a szabad kereskedelem híve, a szabad piac híve vagyok, de az egyenlő ö, rangú ö, partnerek elve kell, hogy érvényesüljön, és itt ö, megállapodások tárgya kell, hogy, ez legyen, hogy legyen ez, és az USA-val való megállapodás Buzek úr azt hiszem, hogy remek alkalom gazdaságunk számára, remek lehetőség, ugyanakkor ezt a lehetőséget konkrét cselekvésekkel kell átváltanunk, akár a palagász témáját illetően is, intelligens, konstruktív módon kell kezelnünk ezt a kérdést, annak érdekében, hogy gazdaságunk növekedhessék. Ez kapcsolódik a konkurencia témájához is, amelyet Gerek úr vetett fel. Azt hiszem, hogy nagyobb versenyre van szükség az Európai Unión belül, de Gerek úr azt kérdezte, hogy a globális versenyhez ahhoz van-e szükség, hogy az Európai Unión kívül is versenyképesek legyenek üzemeink, vállalataink. Nos, Almunia úr dolgozik ezen jelenleg. Azt hiszem, hogy ha versenyképesebb Európát akarunk, egy politikai Európát, akkor nem lehetséges az, hogy a verseny szabályokat ne vizsgáljuk meg, hiszen nemzetközi szinten is versenyképes vállalatokra van szükség, illetve partnerekre. Egy másik kérdés, amit több képviselő is felvetett, ez a foglalkoztatás témája, az iparpolitika célja ez, a váltokat támogató politika. Pontosan ez a végcél, hogy új munkahelyeket teremtsünk, illetve megvédjük a már létezőket. A képzésre, az oktatásra, a fiatal vállalkozók javára beindított Erasmusra gondolok itt, a finanszírozásokra, annak érdekében, hogy az ipar versenyképesebb legyen, mindennek az a célja, hogy munkahelyeket teremtsünk, akár a vállalkozói politikánk révén is. Itt mert létrejött egy munkacsoport e tekintetben, amely ezen a területen dolgozik. A szociális piac gazdaság mellett vagyunk, ez a Lisszaboni szerződés egyik fő eleme. Valamennyi szakpolitikánk végcélja az, hogy új munka, munkahelyeket teremtsünk, tehát szociális politikát folytassunk. Miért is van szükség az iparra? A, éppen az a célunk ezzel, hogy munkahelyeket teremtsünk fiataljainknak, tehát az összes forrás, ami rendelkezésünkre áll, alkalmazandó annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam. A Galileóval az űrkutatásra kapcsolatosan előrelépünk. Elmondtam beszámolomban, hogy jelentős beruházásokról van itt szó. A 10 milliárdot illetően amit mm, arra fordítanak majd, hogy a karbantás megtörténhessen. Nos, a tekintetben csak köszönetet tudok mondani a tanácsok, illetve a parlamentek. Itt 9 milliárdos megtakarításról is szó van a Galileo esetében, és ez nagyon sok új kis és középvállalat megteremtésére ad lehetőséget. Nos, Itt a az űr hulladéktól való megtisztítást illetően haladunk ezen az úton, megpróbáljuk ezt elérni. A pénzügyi eszközök hatásának maximális kihasználásával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, ezt a részletes választ, amit elhangzott. Köszönöm a tolmácsoknak, akik újfent elfogadták, hogy a munka idejüket jóval túllépve itt maradjanak velünk. Il tema di cui eh, ha parlato l'onorevole Di è stato oggetto oggi di dibattito nel corso del Consiglio. Itt a versenyképességi tanács eh, esetében a francia javaslatról esett szó, de Guktónak bemutattam a reformjavaslatot, amelyel a bizottság élt. Ön bizonyosan ismeri ennek a szövegét, itt lezajlott egy vita, hiszen a kereskedelem politika mindig kapcsolódik a növekedés kérdéseihez. A jövőben is nagy figyelmet fordítunk erre. A ö, tanács és a parlament remélhetőleg elfogadja majd a bizottság javaslatát. Elnök, köszönet szeret, köszönetet szeretnék mondani a tolmácsoknak, és holnap délelőtt találkozunk a kollégákkal 10 órakor, a koordinátorokkal 9-kor, de másik teremben, az ASP 3E2 teremben folytatódik az ülés. Mindenkinek köszönetet mondok biztos úrnak, is, viszontlátásra holnapig. We like <laughs>